Okay, let's start, your colleagues. Kedves kollégák, megkezdjük a munkát. A következő módosítókat szeretném előterjeszteni. Elhalasztjuk a szavazást szeptember 15-ére, 5 óra 15-re. A közös meghallgatás 15-én 11 órára bővítjük. A 26. pont a nemzeti Róma integrációs stratégiákról folyó vitát a következő libeülésre halasztjuk. A 27-29 az automatikus adatcsele esetében a daktiliszkópiai adatokra vonatkozóan Svédország és Belgium és Lengyelország a téma. E, ez e, aztán a következő a jelentés tervezett bemutatása 5-kor kezdődik majd. A 30, itt a vízuminformációs rendszer kapcsolatban a 31. pont 5 óra 25-től 6 óráig tart majd. A rendkívüli koordinátorok ülése 6-kor kezdődik a mai napon, méghozzá zárt ülés keretében. Amennyiben nincsen kifigások ezzel ellen, akkor elfogadottnak tekintjük a módosított napi rendet. Kedves kollégák, a tolmácsolás ír és horvát nyelvre nem érhető a mai napon. Most pedig a koordinátorok ajánlásait szeretném megmondani a jelentéskészítők kinevezése Timothy Kirkopo óra az ECR részéről megkapta azt a jelentést, amely a vízum információs rendszerrel foglalkozik, a tagállami hatóságok adott cseréje esetén, illetve az Európol bevonásáról is beszélhetünk, amikor terrorista cselekmények, vagy más súlyos bűncselekmények feltárásáról és nyomozásáról van szó. Lasikova Benyova asszony eh, három jelentést kapott jelentéskészítőként. Automata adatcsere, adaktiloszkópiai adatok kapcsán Svédországgal, automata adatcsere, a daktiloszkópiai adatcsere esetében Belgiummal, és az automata automatikus adatcsere Lengyelországgal ezen a területen eh, a koordinátorok ajánlásait tartalmazzák az ülés dokumentumai. A következőben pedig fogadjuk a jegyzőkönyveket, a január 8 -e, február 5 -e, február 23 -e és február 26-ai jegyzőkönyveket, amennyiben nincs kifogások ez ellen, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Ezek a jegyzőkönyveket. Folytatjuk a munkát a negyedik, ötödik, hatodik napi rendi ponttal. Igen, tisztelt kollégák, a következő pontok a tanács és a bizottság jelentéstervezetekről szóló bemutatóját tartalmazák eh, pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban. A konzultációk határideje ma kezdődik, három hónapos határidőről van szó parlamentben, ami azt jelenti, hogy október 7-én véget ér. A LIBE koordinátorok ebben az ügyben úgy döntöttek szeptember 7-i ülésen, hogy csak angol nyelven dolgoznak. Most pedig megadom a szót a tanácsnak és a bizottságnak, hogy mutassák be mind a négy jelentést, és utána pedig az előadók következnek. Matthew Colonel a luxemburgi elnökség nevében parancsoljon. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt képviselők. 2015. április 16-án az Európai Bíróság úgy döntött, hogy az Európai Parlamenttel konzultáljon a tanács, mielőtt elfogadnak egy végrehajtási határozatot arra vonatkozóan, hogy pszichoaktív anyagot tiltsanak be. Annak érdekében, hogy eleget tegyünk ennek az ítéletnek, és az új eljárást megfelelően bevezessük a horizontális munkacsoport, kábítószerekkel foglalkozó munkacsoport készített egy tervezetet a végrehajtási intézkedés tervezeteket be szeretném mutatni a parlamentek mindenek előtt a Libia Bizottságnak, mielőtt el tudjuk fogadni. Ennek a négy tervezetnek a célja az, és ezt önök is tudják, hogy megfelelő ellenőrző intézkedéseket hozzunk veszélyes pszichoaktív anyagok vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy mindenek előtt illegális legális anyagokról van szó, amelyek meglehetősen könnyen hozzáférhetők és e attraktív, vonzó alternatívát kínálnak a kábítószerfogyasztók számára. Másrészt viszont azt kell látnunk, hogy az egészségügyi következmények kiszámíthatatlanok, és újfajta kihívást jelentenek a hagyományos megelőzés és ellenőrzési intézkedések kapcsán. Szeretném elmondani, hogy mind a négy anyagot szeretnénk betiltani, az rövid neveket mondom csak, ahelyett, hogy a teljes nevüket említeném, mert ez meglehetősen bonyolult. Az első pszichoaktív anyag, amiről beszélünk, amit az előzős intézkedés alá vonnánk, és 21 ez a és igazából ez az anyag nem jelent orvosi előnyt, és már 25 halálos áldozata volt az 5-2 i nincs, szintén nem rendelkezik előnyel az új anyagok, amelyekről itt beszélünk, és a harmadik végrehajtási intézkedést mm, vonatkozik erre a 25 i MBOM és a 79-21, illetve az MDPV szintén számos halálos esetet okozott, és 125 halálos esetet, 108 halálos esetet találkoztunk, és mint már beszámoltunk, legalább 8 tagállamunk alkalmazták ezeket a szereket. Ami a negyedik anyagot illeti, amit akkor beszeretnénk vonni az elemzés intézkedések alá, ez azt jelenti, a 4.4 DMAR nevű anyag 31 halálos áldozata van legalább három tagállamban, a másik pedig az MT-45-ös legalább 28 halálos áldozattal járt az egész EU-ban. Szeretném hangsúlyozni, hogy az összes pszichoaktív anyag vonatkozásával, amit szeretnénk bevonni az ellenőrzési intézkedések alá, az egyénekre és a közegészségügyre keletkező hatások meglehetősen súlyosak, amennyiben jobban elterjednének az anyagok. A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok arra utalnak, amikor kockázatelemzést végeztünk, hogy Szükség van megfelelő fellépésre a pszichoaktív anyagokkal szemben, és ellenőrzési intézkedésekre van szükség az egész EU vonatkozásában. 2005-ös tanácsi határozat szerint az Európai Parlament véleményünk szerint osztja ezt a véleményt, mi szerint az ellenőrzési intézkedéseket be kell vezetni. A végrehajtási intézkedéseket a leglehető legrövidebb időn szeretnénk elfogadni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Mata asszony a bizottság nevében parancsoljon. Köszönöm szépen, igen, tisztelt képviselők. Egy néhány pontra szeretnék én is kitérni. Nagyon konkrét előadást hallottunk a luxemburgi elnökségtől annak érdekében, hogy megismételjük, miért is van szükség a nyolc anyag betiltására, amiről beszélünk. Ezek az új anyagok mindig is számos halálos esetet és mérgezést okoztak, és igen csak károsak, és valamennyi EU tagállam az idő találkoztok már velük, az egész EU-t átfogják, tehát ezért szükség van közös fellépésre. Számos esetben alternatívát jelentenek az illegális kábítószerekhez, és interneten könnyen megrendelhetők Ezeknek az anyagoknak nincsen tudomásunk szerint orvosi hatások, vagy egészségügyi orvosi gyógyászati hatások. Az a 2005 ös határozat értelmében lehetőség van arra, hogy a kockázat elemzés alapján ellenőrzési intézkedéseket vezessünk be és így a bizottság ezt végig is gondolta, és pillanatnyilag is ebben a fázisban járunk még, hogy látjuk-e az okot arra, hogy az új anyagokat egész EU-ban betiltsuk, mert ezek igencsak károsak, és ö, egyéb hatásokkal is járnak. Ö, ö, úgy gondoljuk, nagyon fontos, hogy mind a nyolc anyag esetében lépéseket tegyünk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen akit tervezett előadója következik a 2014-es van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Két jelentést szeretnék röviden bemutatni a tanács végrehajtási határozatával kapcsolatosan. Ezek három új pszichoaktív anyagot vetnek ellenőrzés intézkedések hatája alá. Mindkét esetben olyan határozatról van szó, amely, amelyekkel kapcsolatosan a parlamenttel konzultáció folyt. Az egyik eh, a 2014-0340, eh, ez két eh, anyagot vesz az ellenőrzések alá, 4.4 DMR és MT szerintem 45 ez a vevet nevük. Mindkét anyagot felmérte egy MCDDA által létrehozott tudományos bizottság. Az egyiket a bizottságnak és a tanácsnak is benyújtották 2014. szeptember 19-én, és a korai jelzőrendszer rendszerben 2012. decemberében egy értesítés is történt ezekről az anyagokról, a három érintett tagállamban egy haláleset volt 2013. júniusa és 2014. júniusa között. Nincsen ismert emberi vagy állatorvosi felhasználása ennek az anyanak. A második említett anyag, amelyet az első jelentésben szabályozunk, az MT45. Ezzel kapcsolatos jelentést a bizottság és a tanács 2011. október 6-án kapott jelentést. Ebben az esetben 28 halálesetet rögzítettek 2013. novembere és 2014. júliusa között. Nem ismerünk humán vagy állatorvosi felhasználást ezzel az anyaggal kapcsolatosan. Mindkét anyagra igaz, hogy az ENSZ egységes kábítószer egyezménye, valamint az ENSZ egyezmény eh, nem veti ellenőrzés alá. Jelen pillanatban nincsenek értékelés alatt sem, és egyébként az ENSZ nem is értékelte ezeket az anyagokat, azóta sem, nem is tervezi. Ez is a szabályozás feltétele az Európai, Unió rendszer, Európai Uniós rendszer keretében. Mindkét anyagot az MCDDA értékelése veszélyesnek minősítette. A, az ellenőrzés intézkedések bevezetésének feltételei teljesültek, ezért én azt mondom, hogy eh, hagyjuk jóvá a tanács határozatát. A kérdés, hogy miért késlekedtünk. Egy év elteltével azután, hogy eh, bebizonyosodott, hogy milyen negatív hatása van ezeknek az anyagoknak. Ebben a tekintetben nem szabad megfeledkezni arról, hogy az új rendszerben dolgozunk most. Ez lehetővé teszi az átmeneti tiltást, vagyis ezeket az anyagokat azonnal tiltok, kitiltották a piacról az előzetes értékelés alapján, ami azt jelenti, hogy a forgalmukat sokkal hamarabb megtiltották, mint egy évvel az értékelés után. A parlament ebben az ügyben 2014 áprilisában hozott határozatot, viszont a tanács még mindig dolgozik ezen, eredmény még nincsen, ezért kérem a kollégákat, illetve a luxemburgi elnökség képviselőit, hogy próbálják felgyorsítani a vonatkozó munkát. Tudjuk, hogy egyre elterjedtebb ez a probléma, egyre több anyagot kísérleteznek ki, és egyre több ennek a jelenségnek az áldozata ezért gyorsan kell reagálni az új pszichoaktív anyagok megjelenésére, nem szabad vesztegetni az időt. A második jelentés, amiről beszélek ma, egy olyan jelentés, amelynek a témája egy tanácsi határozat tervezett a metamfetaminnal kapcsolatosan. Ez a 2013-0021-es dokumentum. Az MCDDA e, Tudományos Bizottsága elvégezte az értékelést, az jelentést átadta a bizottságnak 2012. november 29-én egészen pontosan. 15 tagállamban jelent meg az anyag, 21 haláleset volt 4 tagállamban. Ez az anyag akut toxicitással rendelkezik, különösen, hogyha más anyagokkal kombinációban használják. Nincs ismert, megállapított humángyógyászati vagy állatorvosi felhasználása. Ugyanúgy, mint a másik két említett anyag, erre is igaz, hogy nem vizsgálja most az ENSZ kábítószer felügyeleti rendszere, ezért lépnünk kell. Ez a határozat a 2013-129-es számú határozat javaslatot tanácsi határozatot fogja felváltani. 2015. április 16-án az, a bíróság ezt érvénytelenítette. Főként azért, mert a parlamenttel egyeztetni kell a tanácsnak az intézkedések bevezetése előtt az új anyagokkal kapcsolatosan. Most pontosan ez történik. A törölt határozatnak a hatája megmarad egészen addig, amíg az új határozat hatályba nem lép, mivel ezt az anyagot egyébként is már ellenőrzés alá vettük, hogy ez folytatódhasson, ezért javaslom ezt a határozatot elfogadásra. Köszönöm szépen. Tehát ez a kérésem, hogy hagyjuk jóvá ezt a két határozatot. Köszönöm szépen a tanácsnak és a bizottságnak az együttműködést. Thank you. Uh, now it's time for... Köszönöm szépen. There's a Jimenez Becerril Barrio. Miss uh, eh, Jimenez uh, eh, kollégát kérem szólásra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a tanácsnak szeretnék és a bizottságnak köszönetet mondani Boni úrnak is a felszólalásáért és munkájáért. Ez eh, a kérés, amit Bori, Boni úr intézett hozzánk, mindenki tudja, hogy mennyire fontos, hogy a, az parlamentet támogatja tájékoztassák a tanács munkájával kapcsolatosan az új pszichotóp anyagok tekintetében. Ezt, e, ezzel kapcsolatosan nem is mutattunk be módosítást. Egyértelműen az új anyagokat ellenőrizni kell az unió egészében, hogy e, az erre vonatkozó törvények e, alkalmazása ne ütközzön akadályba, és korlátozni tudjuk a vonatkozó kockázatokat. Az első jelentés, hiszen kettőről beszélünk, az első az úgynevezett 25 INBOME jelű anyagra vonatkozik, a második pedig a H7921-es anyagra vonatkozik, a harmadik az MPDV jelzetű anyagra. Három tagállamban regisztráltak négy halálesetet a 25 ilyen BOM-mel kapcsolatosan, négyben pedig súlyos mérgezést tapasztaltak, 32 esetet jeleztek, itt nem voltak halálesetek. Az új pszichotóp anyagok fogyasztása súlyos következményekkel jár az egyéni egészségre és a közegészségügyre. 22 tagállam és Norvégia tette jelentést ezekkel az anyagokkal kapcsolatosan. Az Europol 20, 25 ilyen BOME anyag jelenlétét ezekben a tagállamokban megalapította. Nagyon nehéz megállapítani, az, ezeknek az anyagoknak a specifikus fizikai hatását, de a h 7921 anyag az opiátokhoz hasonló hatással rendelkezik. Az MPDV hasonló hatással jár, mint a kokain és a metamfetamin, 2009. szeptemberéig, 2013-ról eh, beszélünk, 108 haláleset volt 8 tagállamban. A második jelentés eh, az 5-2 aminopropil indolin anyaggal foglalkozik. Az adatok alapján eh, súlyos egészségügyi következményekkel jár emberi fogyasztás esetén. Kilenc tagállam jelentette ennek az anyagnak a jelenlétét a megfigyelő központnak. Mivel ezek az anyagok veszélyesek az emberi egészségre, kérem a Libe Bizottság támogatását, hogy elfogadjuk, hagyjuk az ellenőrzésre vonatkozó tanácsi határozat tervezetet. 2012. szeptember 27-én lesz a szavazás, illetve 5-én, 8-án, mármint októberben lesz a végszavazás. Ezzel kapcsolatosan van egy aggályom, amit szeretnék megosztani önökkel a rendelettel és az irányelvvel kapcsolatosan, amely az új pszichotóp anyagokra vonatkozik, amelyet tavaly elfogadtunk a parlamentben. Új, szisztematikus megközelítése van szükség az EU-ban, vagyis egy olyan mechanizmusra, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok együtt dolgozzanak az új anyagok korlátozásán, és hogy ez hatékonyabb és gyorsabb legyen. Kérem a tanácsot, hogy a tagállamokkal folytatott tárgyalást gyorsítsa fel, azért, hogy jogi alapunk is legyen a beavatkozásra. Nagyon veszélyesek ezek az anyagok az Európai Unió állampolgáraira. Köszönöm szépen. Thank you. Now... Köszönöm szépen. Most kérem az árnyék jelentéstevőket, hogyha szeretnének megszólalni a vitában, akkor most tegyék meg, de úgy látom nem. Talán a bizottság vagy a tanács képviselő, de valaki jelentkezik, Stevens úr. Stevens asszony, elnézést. Oké, okay, dank u wel, voorzitter en collega's. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Én is szeretnék minden jelentéstevőnek köszönetet mondani, kiválóan előkészítették ezt az anyagot és a javaslatokat. Nem tudom sok mindennel kiegészíteni mindezt a saját frakcióm nevében. Köszönöm szépen a kiváló munkát, és nagy várakozásokkal tekintek a jövőbeli együttműködés elébe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt szeretném megemlíteni, hogy angolul lehet csak benyújtani módosítókat szeptember 17-én 12 óráig. A Libében szeptember 22-én szavazunk a módosítókról, ha szükséges, és az októberi 5-8-i eh, ülésen legkésőbb 7-én lesz a zárószavazás a plenáris ülésen. Most a tanácsra, a bizottságra pillantok, kérdezem, hogy van-e valami hozzáfűzni valójuk, úgy látom nincsen. Ez esetben eh, a következő témára térhetünk. Kedves kollégák, a következő napi rendi pontunk Gabriel eh, úr, Gabriel asszony eh, bevezetője a kilenc országra vonatkozó tartózkodásra jogosító vízumok alul mentességről szóló megállapodásról, többek között az, az Egyesült Arab Emirátusokkal. Ezt a kilenc javaslatot bemutatta a bizottság, vízummentes belépése ről szólnak az EU állampolgárai és az 9 érintett ország állampolgárai számára, legfeljebb 90 napos tartózkodásra vonatkozik ez bármely 180 napos időszakon belül. A vízummentesítési megállapodásokra vonatkozó tárgyalás 2013 végén kezdődött, 2015-ben írták alá megállapodást, a parlament és a tanács megkapta ezeket a tervezeteket, illetve az előzetes alkalmazásról tájékoztatták a parlamentet, Gabriel asszonynak megadom a szót, utána pedig az árnyék jelentéstevőknek. Tessék! Gabriel, yes, you have a floor, Jeff. Gabriel asszony javítja ki magát az elnök, öné a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Eh, elnök asszony, elnézést kérek a késésért. Tisztelt kollégák, nagy megtiszteltés számomra, hogy a kilenc jelentést bemutathatom. Ez vízum könnyítésre szól a Dominikai Köztársasággal, Szamai Független Állammal, eh, Grenadával, eh, Kelet-Timori Demokratikus Köztársasággal, illetve az Egyesült Arab Emírségekkel. Ez a kilenc ország benne van abban a listában, amely a tavalyi éve, évben kiadott 539-es számú dokumentumban benne van. Két oldalú tárgyalások eredménye képpen megállapításra jutottunk, a vízum, vízumokat meghosszabbítjuk, és és szeretnénk ezt a megállapodást véglegesíteni. Módosítókat nem lehetett benyújtani, egész egyszerűen vagy elfogadtuk a jelentéstervezetet, vagy nem. Mindegyik ország esetében. Tehát a magyarázatban két kérdésre tértem ki. Egyrészt, hogy mi a hozzáadott értéke ennek a vízum bővítésnek, illetve hogy mi az Európai Parlament szerepe ebben a megállapodásban. Nos, először is nézzük a hozzáadott értéket. Szimbolikus és politikai értéke van ennek a megállapodásnak, hiszen elmélyíti az Európai Unió és a kilenc említett ország közötti kapcsolatokat, illetve a politikai párbeszéd feszültségét enyhíti, valamint nagy hangsúlyt fektet a, a szabadságok jogokra. Az arab emírséggel kapcsolatban egy technikai munkát végeztünk, háttérmunkát, és a megállapodás keretében ö, lehetőség nyújt, nyílt arra, hogy az AKC országokkal a számunkra legfontosabb kérdésekről mélyrehatóban beszéljünk, gondolok itt például nők és a férfiak közötti egyenlőségre, illetve a halálbüntetésre. Másodszorban a gazdasági jelentősége is van ennek a jelentésnek, illetve a megállapodásnak a harmadik országok, illetve az Európai Unió számára, az utazások megkönnyítése, illetve a mozgásszabadság a vállalkozók és a személyek számára. Ezen kívül a biztonsági kockázatra is kitérek a magyarázatban. A rövidtávú vízumok esetében a vissza, visszautasítások száma alacsony, illetve csökkent az elmúlt években. Trinidad és Tobago esetében többszörös vízumokat is kiadtak, annak abban az esetben, hogyha bizalom ténye fönnállt egy-egy esetben, nagyon fontosak ezek az eredmények számomra, illetve a LIBE szakbizottság tagjai számára is. Egy-két megjegyzést is tehetünk a jelentés kapcsán, ezekre már többször utaltam. Ma ismét szeretném felhívni a szakbizottsági tagok figyelmét ezekre. Először is. A bizottság feladata, hogy rendszeresen tájékoztassa az Európai Parlamentet a tárgyalások menetéléről, illetve a kétoldalú megállapodások végrehajtásáról is tájékoztasson, e, például közös bizottságok segítségével. Szeretném föltenni a kérdést a bizottságnak. Mm, hogy hogyan reagálna erre a kérdésre, amelyet írásban is benyújtottunk. Ezen kívül hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos a megállapodás megvalósítása, illetve érvényben tartása, de ugyanígy az emberi jogok, illetve a kölcsönösség elvének föntartása, az egyenlő bánásmód megvalósulása, anélkül, hogy nemzeti, nemzetiségi hovatartozás alapján különbséget tennénk az állampolgárok között. Az Európai Parlament jóváhagyása előtt egy kezdetleges, illetve próba jóváhagyás történt. Ez azt hiszem, hogy ismét egy külön eljárás jelent. Amennyiben a parlament, parlamentet tájékoztatták volna, illetve részt vehetett volna a tárgyalási sorozatban, akkor megfelelő határidőn belül, illetve rövidebb határidőn belül sikerült volna megvalósítani ezt a megállapodást. Azt hiszem, hogy ismét ez egy olyan gondolat, amelyre nagy hangsúlyt kell fektetnünk zárásképpen. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, illetve a kollégáknak, különösen az árnyék jelentőstevőknek a munkájukért. És azt kérem, hogy minél gyorsabban hagyjuk jóvá ezt a kilenc a kilenc ország esetében a jelentést, és ezzel az ottani állampolgárok érdekeit szolgáljuk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Árnyék előadók következnek. Akkor a bizottság kap először szót, még az árnyék előadók előtt. Tanács vagy bizottság? Parancsoljon az Európai Bizottság képviselője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Éppen most érkeztem, nem tudom, mit mondott pontosan Gábor asszony, de hát olvastam a jelentését, üdvözlendőnek tartom ezt a jelentést mindenképpen, mert rendkívül pozitív, nagy örömmel várjuk ezek után azt a konszenzust, amit a parlament kialakít a vízakönnyítésekkel kapcsolatban Tudom, hogy az alkalmazásra vonatkozó ajánlásokra van szó, például az aláírás napjától kezdve kezdjük ezt alkalmazni. Itt szeretném viszont elmondani, hogy az elnök véleményhez csatlakozunk, az előző az a 2009-ben is megszülettek már ilyen megállapodások, és a főigazgató márciusban küzdött itt a szakbizottságnak levelet, hát amelyben tájékoztatta a parlamentet arról, hogy ezek az aláírás napjával hatályba léptek ezek a megállapodások. Tudom, egy kicsit szokatlan, hogy hozzájárulását adja a parlament egy olyan megállapodáshoz, amit már alkalmaznak, de azt gondolom, hogy van erre precedens korábbiakból, ezért szeretném hozzátenni, hogy nem ellentmondásos a standard megállapodásokról van szó, és szerintem érdemes tovább vinni ezeket a megállapodásokat, nem kell ezeket alaposabban megtárgyalni. Egyébként a parlament is hozzájárulását adta hoz, hogy az országokat felvegyük a pozitív vízum listára, összevetve tehát az összes idevágó információt, azt gondolom, hogy az aláírással együtt történő hatálybalépés nem jelentett túl nagy nehézségeket. Tehát akkor még egyszer köszönöm szépen Gabriel asszonynak az igen pozitív jelentést, és a jövőben természetesen további vízumkönnyítő megállapodásokról fogunk tárgyalni, és megkeresek Önöket ezekben az ügyekben remélem még idén sor kerül a további ellépésekre. Köszönöm szépen, az elnökség nem kért szót ebben az ügyben. Van-e további árnyék előadó, aki hozzá kíván szólni? De, igen, Stevens asszony. Okay, thank you very much, Mr. President and colleagues. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Hm. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak a munkájáért. A megállapodások sokkal bátorítani kívánjuk az embereket, hogy keressék ezeket az országokat, és nyilván újabb kereskedelmi lehetőségek is nyílnak, és idegenforgalom is növekedhet, illetve az üzleti kapcsolatok is erősödhetnek az EU és az érintett országok között ezen országok polgárai egyszerűsebben, egyszerűbben jöhetnek majd be az Európai Unióba, illetve pontosabban rövid távú vízumot gyorsabban kaphatnak. Ez azt jelenti, hogy meglehetősen szabadon mozoghatnak az EU-ba és az EU-n belül. Az javas. Nem gondolom, hogy biztonsági kockázatot jelentenének ezek a megállapodások, például a rejtett bevándorlás útján az Egyesült Arab Emírségek kapcsán nagy bizalmunk van abban, hogy a terrorizmus elleni fellépésben erősödik az együttműködés, illetve a klímaváltozás és az emberkereskedelem területén is jobban tudunk majd együttműködni velük. A migráns munkavállalók az emberi jogok és egyéb és a szólásszabadság területén is segítségünkre lesznek ezek az új megállapodások. Örülök az együttműködésnek. Gilliam Köszönöm szépen, elnézést kérek. Éppen csak most futottam be. Én is a magam részéről szeretnék gratulálni Mariannak a munkájához. Rendkívül mélyreható munkát végzett, kutatásokat hajtott végre, együttműködött az árnyék jelentéstevőkkel, és ezt, ehhez is gratulálok. Támogatom a megközelítését is ennek a jelentés tervezetnek. Egy-két elemre szeretnék rátérni nagyon röviden. Először is. Stevens asszony is szólt az egyik aspektusról, név szerint a mobilitásról, illetve a gazdasági növekedés lehetőségéről, valamint egy humanitárius aspektus, kulturális és tudományos aspektus is kapcsolódik ezekhez. Természetesen a lakossággal való kapcsolattartás is megerősíti az ilyen típusú mentesség. Fontosnak tartom, hogy a parlament a, meg, a végrehajtást, a, a dokumentum végrehajtását nyomon tudja követni nagyon gyakran előfordul, hogy megszületik egy ilyen dokumentum, és aztán nem kapunk előmértékű tájékoztatást a folytatásról. A frakciónkban gyakran hangoztattuk az ezzel kapcsolatos aggájainkat. Sajnos a parlamentet csak, a parlamenttel csak akkor konzultáltak a folyamat során, amikor az átmeneti intézkedések már hatályba lépnek, léptek, és ez nem nagyon előnyös, úgyhogy szeretném, hogy ez a jövőben megváltozna. Ezen kívül fontosnak tartom a kölcsönösség mechanizmus életbeléptését, ezen kívül ugyan pozitívan állok ehhez az egész anyaghoz, mégis azt kell mondanom, hogy van egy-két olyan elem, amely azt mutatja, hogy hogy még mindig hiányosságokat tapasztal, tapasztalunk, például az arab emírség esetében, gondolok itt a nők jogaira, a szabadságjogára, a szólásszabadságra, az emberi jogokra, bár ugye pozitív eredményeket is tapasztaltunk. Tehát egyrészt támogatni kívánom ezt a lépést, másrészt a frusztrációmnak is hangot kívánok adni, annak tekintetében, ahogy a parlamenttel együtt dolgozott a bizottság. Gabriel, would you like to give... Gabriel asszony, nem tudom, hogy összekívánja foglalni a vitát. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, először is én is köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőnek, illetve a többi hozzászólónak is, valamint a bizottságnak és a válaszáért. Ismét szeretném hangsúlyozni, hogy nem tudtam, hogy precedens létezik-e ebben a tekintetben, tehát én is csatlakozom Guillaume asszony véleményéhez, nagyon szeretném, hogyha a parlamentet jobban tájékoztatnák a jövőben. Nem azért van a parlament, hogy akadályokat támaszon, hanem pontosan arról van szó, az a célunk, hogy a megfelelő határidőn belül együtt tudjunk működni. És természetesen tiszteletben tartsuk a szerződést, amely előírja a parlament tájékoztatását. Itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy kiegészítő információkat szerettünk volna kapni a többi ország tekintetében is, mert ahogyan elmondtam, 19 országról van szó, Peru, Kolumbia, is szerepel ezen a listán, és nagyon szeretnénk, hogyha nem kerülnénk ugyanabba a helyzetbe, mint a ma tárgyalt kilenc ország, ország esetében. Köszönöm szépen a kollégáknak az együttműködést, illetve a bizottságnak is. Nagyon jó lenne a rendszeresebb kommunikáció, a rendszeresebb tájékoztatás, de azt hiszem, hogy a jelenlegi megbeszélés jól mutat. Köszönöm, kollégák! szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a módosítók benyújtásának határideje szeptember 21-e déli 12 óra. És csak eljárási módosítókat lehet benyújtani. Köszönöm. Suspension. Oh. We can start. <laughs> okay. We're just waiting for you. <laughs> Dear colleagues, we will proceed now. Tisztelt kollégák, lépjünk tovább. A vízumcsomag következik, a vízumkódex. Az eszmecsere után folytatjuk a vízumcsomag megtárgyalását a körutazói vízummal. Egélár úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy látom, hogy előre szaladtak megint egy kicsit a Liberbizottságban, jól tudja kezelni az időt. Megtiszteltetés számomra minden esetre, hogy ezt a jelentéstervezetet bemutathatom a Rékáztal kapcsolatosan, ami a vízumkódexet illeti. Hónapok óta dolgozunk ezen az új verzión, és ez egyébként az úgynevezett turista körutazói vízumok kérdését illeti a vízum csomag részeként. Meg kell köszönnöm, mint mindig, a titkárságnak a munkáját, hogy így kezelték ezt a kérdést és ezt a jelentést, illetve Féken kollégával működtem együtt, nagyon sokat neki is köszönetet mondok, a jelentés kidolgozásában. Most szeretném bemutatni a jelentést. Ez nagyon intenzív munka eredménye. A célja, hogy az tevők által elmondottakat is be tudjuk építeni, ez is cél volt. Tehát volt több hónapnyi munka mögött, illetve egy megállapodás itt a szakbizottságunkban több ágazati találkozót talált, tartottunk érdekeltekkel, érdekképviseleti csoportokkal, szakértőkkel, és megvizsgáltuk a bizottság javaslatát, a véleménycserét elősegítve, segítve, bevontuk ebbe az tudományos világ képviselőit is, hiszen a hatást is meg kellett vizsgálnunk eh, az állampolgárok és a három országbeli állampolgárok mozgása tekintetében. Az Európai Unión kívüli konzuli, konzulátusi hálózat eh, adottságait is fel kellett tárnunk erre. Egy feltáró missziót, tényfeltáró missziót szerveztünk, eh, áttekintve, hogy a gyakorlatban hogyan működik a vízum kiadás rendszere Ez is egy kritérium volt a tervezet kidolgozásában. Először is egy általános észrevételem volna. A bizottsági javaslat filozófiáját, elgondolását el tudjuk fogadni, hiszen a célja, hogy elősegítse a vízum elfogadást, frissítse a, kódu, a, villá, a vízumkódexet, a különböző újonnan felmerült jelenségek fényében, és hogy jobban kihasználja azt a lehetőséget, amelyet a vízumkódex jelent a személyek mozgásának elősegítése tekintetében az Európai Unió és a világ többi része között. El kell tehát ismételnem, hogy mennyire lényeges az, hogy a legmagasabb színvonalat követeljük meg, már a mély a közbiztonságot illeti, de ugyanakkor elő kell segíteni az európai projekt megvalósulását, vagyis, hogy az EU területén szabadon mozoghassanak az állampolgárok. A vízum kiadás egyszerűsítése ebben alapvető tényező az, hogy le tudjuk rövidíteni az eljárást. Ehhez az olyasfajta könnyítéseket jelent, mint hogy például valakinek személyesen jelen kell lennie a kérelmezésnél, különböző dokumentumokat kell bemutatnia, a jogbiztonság kritériuma ez, illetve az is cél, hogy csökkenjenek az átfutási idők, és elektronikus eszközöket is fel tudjunk használni, az új technológiai eszközöket a vízumfeldolgozásban. Ami a biztonság kérdését illeti, egyértelmű, hogy a vízumkönnyítésnek nem az a célja, hogy a biztonsági előírásokon könnyítsünk. Már ami az eljárás vizsgálati részét illeti, hiszen ez egy részletes, mindenre kiterjedő vizsgálatot jelent. Jelen pillanatban ez korlátozza a vizumok gyors és hatékony kiadását. Viszont ebben a gyakorlatban figyelembe kell vennünk a biztonsági előírásokat is, és az eljárási szempontokat is a kérelem benyújtás eljárását és az vízum kiadás eljárását. Mindezzel együtt szeretnék szólni néhány módosítóról, amelyeket be nyújtottak, és próbáltam összefoglalni néhány módosítójavaslatot, illetve értelmezni ezeket a javaslat fényében. A javaslatok az eljárás modernizálására összpontosítanak részben, vagyis hogy legyen egy elektronikus dosszié, amely tartalmazza a vonatkozó dokumentumokat, és ezeket ki lehessen tölteni online, elektronikusan, papírmunka nélkül. Azután azt a lehetőséget is felvetik, hogy elektronikusan lehessen benyújtani a vízumkérelmet. Nyolcadik cikk 6A pont, ami a határidőket illeti. 6-ról 9 hónapra javasolják módosítani ezt a határidőt. de azt tudnunk kell, hogy eh, a repülő jegyek eh, ára a foglalás időpontjától is függ, egyre drágábbak lesznek az utazás időpontja felé, úgyhogy ezt a 6-9 hónapos időszakot érdemes volna lerövidíteni. A többelésre jogosító vízumok kérdése is felmerül. Ez egy olyan megoldás, ami megkönnyíti az utazók dolgát és a konzulátusok dolgát is. Ezért nagyon fontos, hogy az, a víz, a vízuminformációs rendszer használatát általánossá tegyük, hiszen ez elősegíti a jó szeműen kiváltott vízumok használatát. Természetesen ez egy rugalmas kategória. Azokra gondolunk, akik előzetesen egy 18 hónapos időszakon belül két jogszerű vízumot kiváltottak, ez szerepel a bizottsági javaslatban. Szeretnék még egy nagyon kényes kérdésre kitérni, de ez nagyon lényeges. Az úgynevezett humanitárius vízumokról van szó. Ez a megfogalmazás önmagában nem oldja meg azt az óriási kihívást, amit a menekült hullám bevándorlási hullám jelent most Európa számára, de egyetértek azzal, hogy mivel ez egy kiegészítő eszköz mások mellett, ezt figyelembe kell venni, amikor meg akarjuk segíteni a, logál, a legális belépést Európába, a Schengeni térségbe olyanok számára, akik háborús konfliktusoktól menekülnek. Ezt megfelelően végig kell gondolni, és megfelelő jogi alapokra kell helyezni ezt a megoldást, de nagyon lényegesnek tartom, hogy a bizottságunk ebbe munkát fektessen, különösen a menekült áradat összefüggésében. Jogalkotói feladatunkat ezen keresztül tölthetjük be, most tehát foglalkoznunk kell a humanitárius vízum kérdésével, ha nem most, akkor mikor? Meg kell nyitni azt a lehetőséget, hogy humanitárius vízummal, ilyen könnyített vízummal eh, tegyük lehetővé az EU területére való legális belépést, olyan eh, veszélyes térségekből, ahonnan most a menekültek érkeznek. Múlt csütörtökön egy nagyon fontos határozatot hozott a parlament a menekült válsággal kapcsolatosan, és pontosan erről is szót ejtettek, hogy az európai jogban be kell vezetni a humanitárius vízum fogalmát, és szabályozni kell a kiadását. Megfelelő eljárást kell arra, erre találni, amely megfelel a a, az elvárásainknak. Aztán, ami a harmadik országok beli személyek családtagjait illeti, azokért, akik jogszerűen tartózkodnak az Európai Unió területén, és vízumot kérnek a rokonaik számára. Például nagyszülők, akik a az unokáikat szeretnék meglátogatni, vagy elvált szülők, akik a gyerekeiket látogatnák az Európai Unióban. Ezzel kapcsolatosan a vízumkódux alkalmazása sok elutasításhoz vezetett, alapoz, megalapozatlan elutasításokhoz. A 2004-38-as határozat jogot ad a harmadik országbeli, itt legálisan tartózkodó állampolgárok rokonai számára, hogy megkapják ezt a vízumot, de ezt a szabályt nem igazán átláthatóan alkalmazzák, és nincs is rá megfelelő magyarázat gyakran. Van egy felhasználói kézikönyv, ami nem része magának a kódexnek, ami oda vezet, hogy a konzuli hatóságok önkényesen alkalmazzák kicsit ötletszerűen ezt a szabályt, ami egyébként hatályban van. Ezen javítani kell ezen a helyzeten. A bizottságot arra kérjük fel, hogy bizonyos eljárásokat tökéletesítsen, például a konzuli hálózathoz való hozzáférés tekintetében, és az is fontos, hogy pontosan tudja minden hatóság, és tudja az, a kérelmező is, hogy miért tagadták meg számára a vízum kérelmet. Ez a 18. cikkhez kapcsolódik. Jó administratív gyakorlatok cseréjére van szükség, hogy a közvélemény tájékoztatását is el tudjuk érni, öt hivatalos nyelven jelenthetik meg a Schengeni eh, vízum eh, kiadási gyakorlata kapcsolatos eh, folyóiratot, ami pedig a vízumok külső kiszervezett intéző ügynökségeit illeti, a vízumkérelmek száma miatt, illetve a költségvetési hatások miatt gyakran erre ehhez folyamodnak a vízumhatóságok, vagyis hogy kiszervezzék a vízumkiadást, de ez egy nagyon kényes kérdés, hiszen kényes adatokat kezelnek ezek az ügynökségek, a 38. cikk erről szól, hogy a bizottság értékelje azt, hogy milyen biztosítékokat adnak a tagállamok a kiszervezés alátámasztására. Végül pedig szó esik a kötelező képviseletről is, már ami egy harmadik országot illeti, amikor a tagállamnak nincsen konzulátusi képviselete az adott országban. Arra tettem javaslatot, hogy vinzumi Schengeni vízum eh, központokat hozzunk létre a különböző országokban, és most nem kell eh, intézményközi csatákba bocsátkozni, ami a jelenlegi vízumkódex eh, felülvizsgálatát illeti, de én azt gondolom, hogy jó volna, hogyha akár delegált jogi aktusban a bizottság a későbbiekben mondjuk mellékletek kidolgozásával intézkedne erről. hiszen a kódex eh, módosításához a társ eh, jogalkotók jóváhagyására is szükség van. Azután a körutazói vízummal kapcsolatosan eh, is szólnék néhány szót, ez egy mellékhajtás ennek a témának. ezt egy későbbi vitában kell majd részletesen megvitatni. Köszönöm. Thank you. Now it's time for the... Köszönöm. Itt az ideje a vitának ezek után. Az árnyék előadók következnek, és természetesen a többi képviselő. Becker úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Előre bocsátom, nagyon jó dolog, ha Aguilar kolléga újra ringbe szállt, de Fajon asszonynal folyó együttműködését is köszönetet mondok, hiszen a vita során lényegi pontokat tudtunk megbeszélni vele. Örülök, ez egy jól használható tervezet, és köszönöm szépen, hogy ez a jelentés figyelembe veszi a célkitűzést, hogy az európai turizmust erősítsük. Nincsen a világnak olyan régiója, amelyik ennyit tudna kínálni, mint Európa, és annyi munkahelyet teremtene, de hát vonatkozik ez az üzleti tevékenységre, és ezt is erősíteni lehetne Európában és Európa körül. Megmaradt ez a célkitűzés, és ezért ezt pozitívunként szeretném kiragadni. Egy néhány pontot szeretnék felvetni, amit így spontán módon érdemesnek tartok erre. Először is pozitív, amit a kolléga említett, a flexibilizáció, a külső szolgáltatók rugalmasabb fellépése, mi szerint több lehetőség van arra, hogy egészen az 500 kilométerre a lakóhelytől eltávolodva van lehetőség erre. És az előadó véleményét támogatom, hogy a felelősséget a konzulátusok vállalják, és ne szervezzünk ki mindent úgy általában. Aztán az online dolog, ez egy módosító a jelentésben, ezt támogatni tudom, a Schengeni vízumközpontokat is pozitívan látom. Amit én még el tudok képzelni személyesen, nyilván ezen dolgozni kell, még a saját módosítók keretei között, például az utasokra vonatkozó egészségbiztosítás, a bizottság ezt törölni szeretné minden további nélkül. Nem tudom, hogy ez a hivatkozás, hogy mindenkinek van hitelkártyája, ez a jogbiztonság lenne, amit mi szeretnénk Persze egy néhány dolgot még meg kell vitatnunk, meg kell beszélnünk. Például az az elvárás, hogy a konzulátusok azonnal, haladéktalanul időpontot kell, hogy adjanak az immediately szó, hát ez nem hiszem, hogy gyakorlatias megfogalmazás lenne. A konzulátusok mozgásterét szeret, nem szeretném túlságosan korlátozni, van egy bizonyos számú shell klauzula, ami mély súd kapcsán jobban megfogalmazható lenne szerintem. Ami a rövid idejű vízumit illeti, ami csak 15 napra egy tagállamra nézve von, lenne hatályos, hát a mai európai biztonsági helyzetet figyelembe véve és a migrációs helyzetet figyelembe véve, hogy ez hogy működik, meg hogy tud-e működni, ezt megkérdőjelezném. Tehát a biztonsága kapcsolatban lesznek még kérdéseim. Ami a humanitárius vízumokat illeti, hangsúlyozni szeretném, hogy a nép párt részéről mi ö, nyitottak vagyunk a tárgyalásokra, de arra fel, fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a humanitárius vízumok ö, lehetőségei alapvetően használhatók valamennyi tagállam számára. Vagyis, hogy egy plusz ö, ilyen ö, megemlítése szükség van, nem tudom, persze meg lehet említeni, de a vízumkódex hm, jó helye arra, hogy ezt itt megemlítsük, és még tovább vigyük, ezt nem tudom. Aztán a menekült jog, menedékjog kérdése, hogyan vonatkozik az menekült jogi eljárásokra, menedékjogi eljárásokra a vízumügy, aztán az elosztási kulcs, majd hogyan működik ebben az esetben, és a hm, hazaszállítási programokat is érintheti ez az újfajta szabályozás. Ezt nem szeretném még külön kiragadni, nem akarok túlságosan elmélyít vitát ezzel kapcsolatban, de látnunk kell a jelenlegi helyzetet. A hatások egyelőre megkérdőjelesek. Minden esetre azt tudom mondani, hogy ezzel a jelentéssel elkezdhetünk dolgozni, a módosítókat elő lehet készíteni, következő hetekben köszönöm mindenkinek az együttműködést. Úgy látom, hogy más nem kíván egyenlően részt venni ebben az eszmecserében. Ezzel megadom a szót az Európai Bizottságnak. Parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönöm az előadónak a pozitív értékelést, amit a bizottság javaslatára adott. Azt gondolom, hogy könnyíteni szeretnénk a legitim, a jogos utazóknak, a, de természetesen a jogi kereteket is szeretnénk egyszerűsíteni a konzulátusok számára. Ezt mi is aláhúztuk, és az előadó is külön kiemelte, és természetesen a nem szabályos migrációt nem szabad ezzel elősegíteni. És biztosak vagyunk, hogy az új vízumrendelkezés gazdasági növekedés ad lehetőséget. Ami a módosítókat illeti, beszélnünk kell az online kérelemben nyújtás lehetőségéről. Az Európai Bizottság abszolút támogatja azt, amit el akarnak én ezzel a módosítással, az online megoldás megfelelő, de azért figyelni kell arra, hogy hogy online módon hogyan töltsük ki a kérelmet, illetőleg hogy kérelmet be lehet adni. Ennek vannak technikai követelményei, hogy mert ez egy utazási dokumentum nyilvánvalóan, ez úti okmány, hogy úgy mondjam, és ennek vannak bizonyos formai előírásai. Bizonyos országokban az internet sem terjedt el annyira, a papír alapú mm, továbbra is használni kell a beléptető vízumok adott esetben ezt üdvözlendőnek tartotta az előadó. Igenis elégedettek vagyunk ezzel, itt különbséget teszünk a jóhiszemű kérelmezők és azok között, akik első alkalommal kérnek vízumot, ezeket meg kell különböztetni azoktól, akik vissza akarnak élni a konzulátusok első alkalommal kérelmezőkre jobban kell, hogy figyeljenek. Örülök, hogy az előadó támogatja ezt a megközelítést. Azt gondolom, hogy a kategóriákat rugalmasabb módon lehet megkezelni, erre nyilván van lehetőség. Ez egy olyan téma, ahol észszerű kompromisszumot szerintem el lehet érni. A humanitáris vízumok ügyében ez egy nagyon konkrét módosító, ami a nemzetközi védelemre hivatkozik, és az ottani kritériumokat frissíti fel. Itt eh, ez opcióként jelentkezik ez a fajta vízum olyan személyekre nézve, akiknek nemzetközi védelemre van szükségük. Az Európai Bizottság elmondta véleményt ezzel kapcsolatban. A célokban egyetértünk, értjük, mit szeretnének elérni, hogy az előadó miért tesz egy ilyen javaslatot. A jelenlegi tragikus helyzetben is látjuk. Másrészt viszont el kell, hogy mondjam, a vízumkódex nem a megfelelő eszköz, eszköz erre, ebben a helyzetben vannak más eszközök, mert hallottuk is az imént a letelepítés, a, és időben kell kezelni az ilyen helyzetet, és figyelembe kell venni a vízumcsomagot, hogy ez hosszabb ideig tart majd, amíg megoldjuk a jelenlegi helyzetre már ez nem igazán alkalmas most kell reagálnunk az európai migrációs agenda esetében is ismerünk ilyen javaslatokat, hogy mit lehet csinálni éppen elmúlt hétről, éppen a letelepítés esetében itt azt gondolom, hogy ez egy megfelelő módja lenne a hazaszállítása, a többi egy ilyen rendszer 20 ezer szeméről van szó, ezt a számot növeltük egyébként, mert a tagállamok többet szeretnének, és itt a nemzeti szinten kell igazgatási döntéseket meghozni, de és ezért azt gondolom, hogy a korlátozott területi hatály esetében ezt figyelembe kell venni. A külső szolgáltatók kapcsán az Európai Bizottság egyetért az előadóval, hogy vannak előnyei a kiszervezésnek, például nagy országokban, ahol a konzulátus jelenléte korlátozott, persze fizetni kell valamit érte, de az is pénzbe kerül, hogy ide-oda utazzanak, hogyha egy másik városba kell menni például a kérelem benyújtásáért, meg kell nézni a lehetőségeket, egy monitoringra, ellenőrzése szükség van a külső szolgáltatók kapcsán, és eh, itt szeretném aláhúzni, itt eh, a külső szolgáltatók a kérelmeket vennék be, amit aztán ők továbbítanak a konzulátushoz. Döntést ők maguk sem hoznak, hogy most vízumot kiadnak-e vagy nem. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni. És eh, a, a külső szolgáltatók alapokkal kapcsolatban az egyes bekezdések is hivatkoznak arra, hogy itt egy értékelésre szükség van még, ezért az Európai Bizottság nem formá, nem alap, nem végleges formába öntötte ezeket, és támogatjuk az előadó támogatását a kötelező képviselettel kapcsolatban. Itt vannak a konkrét modalitások, a közös kérelmező központok, stb. Az Európai Bizottság támogatja a célokat megint csak. Másrészt az értékeléseket végeztünk a jelenlegi előírások kapcsán az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy egy rugalmasabb megközelítésre lenne szükség ami azt jelenti, hogy egy keretet kéne kialakítani, és itt ez a keret a tagállam számára együttműködési lehetőséget biztosítana, és akkor a helyi körülményeket lehetne jobban figyelembe venni. Ez az tehát, amiért javaslatot teszünk egy rugalmasabb megközelítése. Úgy gondoljuk, a jelenlegi előírások, a jelenlegi rendelkezések nem bizonyították a szándékok elérését. Végül pedig nagyon röviden szólnék a módosítókkal. A operatív mellékletek törlése. Itt az előadó azt mondja, hogy ezeket tartsuk bent a szövegben, végre hajtási jogszabályok, vagy a felhatalmazáson alapuló jogszabályok helyett, és itt azt gondoljuk, hogy a végrehajtási jogszabályokkal ezeket összhangba kell hozni, egységesen kell végrehajtani a jogot, ez a célunk. Például a vízum matricákat hogyan kell kitölteni, ez egy kötelező jellegű előírás kell, hogy legyen, de ezt önmagában attól még nem kell szerepeltetni magában a szövegben, a rendelkező részben vagy mellékletben. A legfontosabb, hogy a végrehajtás körülményeit biztosítsuk. Ezek lennének tehát a módosítók, amelyeket hallottunk az előadótól, és mi így módon reagálnánk. Erre hát, köszönjük szépen a kommentárokat. Köszönöm szépen! Most a luxemburgi elnökséghez fordulok. Kérem, mondják el véleményüket. Madame la Président. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy megkaptam a szót. Az elnökség üdvözli a bizottsági javaslatot, és a López Aguilar jelentéstevő véleményét is figyelembe veszi. Nagyon fontos, hogy a szabad mozgás, illetve a gazdasági növekedés és a biztonság kritériumai egyformán érvényesüljenek. Ezért egy politikai vitát szeretnénk rendezni októberben, és így remélhetőleg a munkacsoport munkáját sikerül majd fölgyorsítanunk. Köszönöm szépen. Thanks. Uh... Köszönöm. A jelentéstevőnek adom vissza a szót egy rövid összefoglalásra. Nem? Nem. Nem kíván. Köszönöm szépen, hogy ilyen konstruktívan nyilatkoztak meg eh, az EPP nevében és a kollégák, illetve a tanács és a bizottság képviselői. Szeretném eh, aláhúzni, hogy a jelentéstevők szándéka, hogy megerősítsük a rugalmasságot eh, a vízumkiadásban, anélkül, hogy a biztonság, a közbiztonság csorbát szenvedne. De beszélek most a jogbiztonságról is, ezért nagyon fontos, hogy az elutasítások megfelelően indokolva legyenek, különösen ami a családokra vonatkozó vízumokat illeti, vagyis egy olyan egyensúlyt kell kidolgoznunk, ami remélhetőleg majd a következő vitából kibontakozik. Köszönöm szépen, és köszönöm a vitát, és tájékoztatom önöket, hogy a módosítók begyújtásának határidője szeptember 25-e 12 And Now we are going to the... Most a körutazói vízum témája következik. Jelentéstevőnknek, Ortofa úrnak azonnal meg is adom a szót. Bon, merci. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A mai jelentés egy mély változást mutat be, illetve indít útjára a bizottsági javaslathoz képest. Megváltoztattam a megközelítésünket az eddigi bizottsági eredményekhez képest. Tehát a bizottság javaslata az volt, hogy egy új vízumot vezessen be, egy körutazói vízumot teljes joggal, mert azt mondtuk, hogy mintegy 500 millió 1 milliárd euróval járulna hozzá a gazdasági növekedéshez évente. Ez egy érdekes javaslat, azonban a bizottság nem, tud, nem tudott, tudta ezt bebizonyítani. Egy új vízumot kíván tehát bevezetni, amely eddig, eddig nem létezett. Mintegy 10-20 országban szabad mozgást biztosít, anélkül, hogy nyomon követnénk az személyek mozgását. Viszont bizonyos hiányosságok mutatkoztak az eszmecsere alkalmával, és ezért óvatosságra intek. Voltak olyanok, akik üdvözlik a javaslatot azért, mert növekedés serkentene. Én ezzel nem értek teljes mértékben egyet, hiszen a Európán belüli turizmusról beszélünk főként, például Franciaországon belül, mintegy 84 millió látogató volt Franciaországban, és ennek nagy része európai volt, csak részben voltak az Egyesült Államokból, illetve Ázsiából látogatók. Azt látjuk, hogy 15 millióról emelkedett, jelentősen emelkedett a turisták száma és a turisztikai nemzetközi szervezet 744 millióra teszi majd, illetve becsli a turisták számát. Mit is mutatnak ezek a számok? Azt látjuk, hogy Európán belüli turistákról beszélünk elsősorban, illetve másodszorban a nemzetközi vonzereje Európának nem csökken, A tagállamok vízumokat adnak ki, például Franciaország esetében 48, 48 órás vízumot. Harmadsorban pedig azt mondhatjuk, hogy a vízum nem, vízum kötelesség nem rettenti el a turistákat. Tehát fölmerül a kérdés, hogy miért hozzunk létre egy ilyen turista vízumot, amely a nemzeti vízumokkal versenyre kelne, illetve teljes szabad mozgást biztosít a Schengeni zónán belül, anélkül, hogy bármilyen ellenőrzési lehetőség fölmerülne, illetve nem lehet nyomon követni ezeket az embereket. Tehát nem tudjuk nyomon követni a mozgásukat az Európai Unión belül, természetesen a konzulátuson belül garanciák hiányában vonakodnak attól, hogy ilyen vízumot adjanak ki. Azonban úgy gondolom, hogy bizonyos szakmák esetében jogosult az ilyen vízumok kiadása, gondolok itt a művészekre, illetve bizonyos személyekre, akik adminisztratív és logisztikai akadályokba ütköznek, akkor, amikor Európába utaznak. Tehát azt hiszem, hogy ezt a vízumot megfelelő keretek közé kellene helyezni, és el kellene kerülni a körutazói vízummal való visszaélést. Az Európai Bizottság javaslata javaslatában szerepelnek bizonyos garanciák a hiányosság orvosolására, ami az illetékes hatóság megnevezését jelenti, jelenti a a belépő az, e- ez egyik európai országba érkezik, de fölmerül a kérdés, hogy akkor kap-e az első országban körutazói vízumot a második országra, a szomszédos országra, illetve konzultál-e ez az adott ország a második országgal. Nos, úgy tűnik, hogy az illetékes ország az kell, hogy legyen, ahol az utazó a szakmai tevékenységét végzi majd, illetve ahol ez az utazó hosszabb ideig tartózkodik. Ami a bizonyító okmányokat illeti, a bizottság egy listát állított össze, de hiányoznak a, a definiált kategóriák. Én azt javaslom, hogy hogy meg kell neveznünk azokat a szakmákat, amelyek számára ezt a, ezt a vízumot létre kívánjuk hozni, és és meg 90 és 180 nap között kívánnak tartózkodni. Ezek a személyek, amennyiben ez nem valósul meg, akkor, akkor hosszabb tartózkodási vízumot kérhetnek illetve meg kell adni, hogy milyen országokba kívánnak ellátogatni, hol kívánnak és mennyi ideig tartózkodni, illetve milyen tevékenységet kívánnak folytatni. Amikor például a művészekről beszélünk, illetve a turné, turnén résztvevő személyekről, az ő esetükben természetesen a szervező a szervezők adják a garanciát, illetve az indoklást a vízumkérelemhez. És uh, itt kérhető az egészségbiztosítás, illetve annak létét igazoló okmány, valamint az erkölcsi bizonyítvány is bizonyos tartózkodási sok esetében, a munkavállalási engedély, az adott országra vonatkozóan, illetve illetve ö, pontosan egy, egy ilyen jellegű tartózkodásra és tevékenységre vonatkozó vízumot kapnának ezek a személyek. A körutazói vízum tehát egy különleges vízum lenne, hiszen ahogy elmondtam, több mint három hónapon keresztül szabad mozgást biztosít több országban. Ez azt jelenti, hogy az adott országokkal konzultálni kell, ahol a kérelmező tevékenységet folytat majd, a konzultáció az nélkülözhetetlen, itt 30 napról beszélünk. Minden tagállamnak meg kell vizsgálnia ezt a kérelmet, ami pedig a határidőket illeti, ezzel kapcsolatban a kérelem benyújtását hat hónapban határoznám meg, a leghamarabb hat, hat hónapban, legkésőbb leg, pedig két hónapban, azért mert a sportolók és a művészek esetében nem egy spontán utazásról van szó, hanem egy megtervezett tevékenységről, de Természetesen figyelembe kell venni a kérelem elbírálását is, illetve az azzal kapcsolatos időt, és hogyha ez túlságosan hosszú, akkor megvan annak a veszély, hogy visszautasítják a vízum kérelmet. De ez az idő kellő mértékű ahhoz, hogy az említett aspektusokat igazolják. A konzulátus, aki nem ismeri a kérelmezőt, nem határozhatja meg a kérelem elbírálását 20 nap alatt, ezért úgy gondolom, hogy egy hosszabb határidőt kellene meghatározni. A körutazói vízum a bizonyos szakmák képviselőit érinti a Schengeni zónán belül, e, egy éven belüli mozgást biztosít, 90 eurót javaslok. A 60 euró a szerepel a javaslatban, de ezt nem tartom kellő, kellő mértékűnek, hiszen az Egyesült Államokban 110 dollárról van, dollárba kerül. Ugyanez Kínában 167 dollárról, tehát itt egy 100 eurót javasolnék plusz 50 eurót hosszabbítás esetében. És végül a kétoldalú megállapodások felmondása egy nagyon kényes téma, diplomácia, diplomáciára tartozik. Nos, ebben az esetben, a kétoldalú megállapodások esetében sem, az egy, sem, a, sem a harmadik országok, sem pedig a tagor, tagországok esetében nem ismeretesek a megállapodások, nem tudjuk, hogy ezek mit tartalmaznak. A bizottság azt kéri a tagállamoktól, hogy ezeket a kétoldalú megállapodásokat mondják föl, pedig nagyon gyakran ezek történelmi megállapodások, történelmi jellegű megállapodások. Tehát szerintem e, e, az ilyen lépéseket nem ezen a szinten kell megvalósítani. Ne felejtsük el, hogy a Schengeni térségről van szó, nem tartozik ide Svájc, e, Izland és Norvégia. Ezen kívül, hogyha fölmondjuk ezeket a történelmi megállapodásokat, akkor azt hiszem, hogy megtorló intézkedésekre számíthatunk a harmadik országok részéről. Ezért bár nagyon sok minden szól a körutazói vízum mellett, és azt hiszem, hogy nagyon jól ö, ö, bizonyítják az aggályok azt, hogy a, a bizottság javaslatát módosítani kellett, és természetesen óvatosan kell eljárnunk, illetve ö, óvatosnak kell lennünk akkor, amikor javaslatokat fogalmazunk meg. The reporters, Mr. López Aquila. López Aquila úr, az árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm szépen az a fő úrnak is, hogy bemutatta az úgynevezett körutazói vízummal kapcsolatos véleményét. Ennek árnyék jelentéstevője vagyok az SZND csoport nevében. A körutazói vízum, illetve a vízum kódex együttesen egy csomagot alkotnak. Ezt már az előbb is említettem, hiszen az a cél, hogy következetes legyen az az erőfeszítés, amelyben próbálják közelíteni a közös vízumpolitikát ezen jogalkotási javaslaton keresztül, ami két csomag elemet tartalmaz. Nagyon sok olyan pont van, amelyre Ortofő úr már rámutatott, amelyek számomra nagyon is meggyőzőek. De most csak azokra fogok szorítkozni, amely témák az SND számára aggályt jelentenek. Szó van ugyanis arról, hogy szűkítik az új típusú úgynevezett körutazói vízum alkalmazásának körét sportolókra és művészekre, a 15. módosítóról beszélek, 1-es, 2 bekezdéséről. A bizottság javaslata tartalmazza ezeket a kategóriákat, de ezen túlmenően a nyugdíjas utasokra is kitér a bizottság javaslata, akik körutazásokat szerveznek, vagy egyetemi diákokra is gondolhatunk, eh, akik eh, időt szánnak tanulmányaik megszakításával arra, hogy eh, megismerjenek különböző országokat, akár hátizsákos turistaként. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos és gazdagító tevékenység, és amit Ortofő úr javaslatát életi, a bizottság eredeti javaslatát azzal is módosítaná, hogy több követelményt támaszt a 36-os módosítóban például a vízumkérelmezőkkel szemben. A cél viszont az, hogy gyorsítsuk és hatékonyabbá tegyük a vízumkiadást azok számára, akik nyilvánvalóan jó hiszeműen folyamodnak a vízumért, és nem az a cél, hogy további akadályt vagy nehézséget támaszunk a vízumkiadással szemben, ezzel nem tudunk egyetérteni. Aztán röviden, rövidíteni szeretné a körutazói vízum érvényességét. Az eredeti javaslatban egy év szerepelt, illetve 60, illetve 63 napra is említés történt. A tagállamok közötti egyeztetésből az előtt ki, hogy ők nem akarják a nemzeti vízumokat felváltani ezzel az eszközzel, csak szeretnénk eh, a hiányosságokat kitölteni ezzel az új eszközzel, nem pedig felváltani a tagállami vízumok jelenlegi rendszerét. óvatosságra intek ezzel az elképzeléssel kapcsolatosan, ami úgymond ó, óvatosság vagy a prudencia elvén alapul. Szerintem ezt eh, árnyalni kéne ezeket a megközelítéseket, és én inkább a bizottság eredeti javaslata felé hajlanék. Mindenesetre remélem, hogy megállapodásra jutunk hamarosan. Köszönöm. Köszönöm, Tomásik asszony. Thank you. The package from the European... Köszönöm szépen az Európai Bizottság csomagját. Üdvözöljük. Ez egy mindenképpen előnyt kínál az gazdaság számára beruházásokon keresztül, de hát vannak bizonyos fenntartások ez a szöveg rendelkezik azzal a potenciállal, hogy vonza, hogy erősítse a turizmust, és nagyobb beruházás jöjjön létre. De nagyon nehéz az EU vízumrendszereket megfelelően irányítani és eljuttatni a látogatók számára. Azonban vannak bizonyos biztonsági fenntartások és aggályok. Itt megfelelő koordinációt kell biztosítani a meglévő EU biztonsági mechanizmusokkal és az információ rendszerekkel, mint a SIS és a VISZ. És világos rendszert kell kialakítani, azzal a lehetőséggel kapcsolatban, hogy a tagállamok saját rendszereket alkalmazzanak, hogyha bizonyos tagállamok élhetnek ezzel, akkor biztonsági rendszereket kell bevezetniük. Itt azt gondolom, hogy a rendszerek kiegészítése például az intelligens határokkal feltétlenül szükséges. Köszönöm szépen, Depre úr. Parancsoljon. Uh, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést kérek, hogy késve érkeztem. A Költségvetési Bizottságban kellett uh, dolgoznom, a jövő évi költségvetést tárgyaltuk. Nos, azt gondolom, hogy eddig uh, a két jelentésről beszéltünk, illetve konkrétan a hotofő, osztőfő jelentésről, ami a körutazói vízum kérdésével foglalkozik. Először is szeretném, szeretnék gratulálni a munka minőségéhez. Egy-két kérdés esetében különösen, ami a hatályt illeti. Egy új eszközről van szó, ennek eddig nincsen megfelelője, hiszen nem volt eddig körutazói vízum, tehát azt gondolom, hogy a, a, hatály, köre, a hatály esetében jobb, hogyha óvatosan járunk el, nem pedig széles körre húzzuk. Azt miért? Mert sokszor azt látjuk, hogy visszaélések vannak, visszaéléseket tapasztalunk, akkor már nehe, nehezebb visszalépni. Sokkal könnyebb bővíteni a hatáskört, mint szűkíteni azt, mivel egy új javaslatról van szó, ezért én óvatosságra intenék, és a kedvezményezettek kategóriáját először szűkre venném, azért is, mert bizonyos kategóriák esetében nagyon nehéz pontosan, meg, pontosan látni azt, hogy milyen garanciákat tudnak szolgáltatni, egy, egy helyen való tartózkodásra vonatkozóan a sportolók, a művészek esetében ez egyértelmű, a turisták esetében azonban, azonban már eh, kicsit kényesebb az elbírálás, és a garanciák eh, benyújtása is nehezebb. Tehát Anélkül, hogy a jövőbe látnánk, illetve a jövőbeli intézkedéseinket előrevetnénk, szerintem jobb, hogyha először szorosabbra vesszük a hatálykört, és utána bővítjük azt. Mindemellett egyetértek a, az élsportolók kategóriájával, a művészek kategóriájával, illetve a vállalkozások vezetői esetében is meg lehet találni ennek a formáját, illetve a hallgatók, a diákok esetében, a cserediákok esetében. Tehát ezt a problémát esetleg más eszközökkel szabályozhatjuk. Ami pedig a meghosszabbítás feltételeit illeti. Szerintem a jelentés jó úton jár, mi szerint a tevékenység, a tevékenység hosszához köti a vízum hosszát. Szerintem ez alapvetően jó kiinduló pont, azt mondjuk, hogy x hónapon keresztül fogja ezt a tevékenységet folytatni. Szerintem a kritérium, hogy ugyanennyi legyen a vízum ideje megfelelő. Ami a bővít, a hosszabbítást illeti, azt, az a, javaslatban az szerepel, hogy a meghatározott határidő lejárta után megfelelő feltételekkel hosszabbítható ez a vízum. Itt is figyelemre, óvatosságra intenék. A hosszabbítás, illetve a megújítás esetében pontos kritériumokat kell meghatározni, ami pedig az eljárást illeti. Ugye már beszéltünk a kedvezményezettekről, én is osztom a jelentéstevő véleményét, miszerint különböző igazolásokra van szükség, illetve konzultációra. Szerintem itt tényekre kell építeni a kérelem igazolását. Ami pedig az eljárás határidejét illeti, én is egyetértek az eddig elhangzottakkal. Objektív módon azt gondolom, hogy az illetékes hatóság az kell, hogy legyen, ahol a kérelmező leghosszabb ideig tartózkodik. Például, hogyha Latin Amerikából érkezik eh, valaki, Mad- Madridba érkezik, eh, ott kér vízumot, de ezek a művészek Európa Európába turnéznek, nem Madridban fognak maradni, tehát eh, most felmerül a kérdés, hogy Madrid az illetékes, vagy Németországba lesznek hónapokon keresztül, nos, hát akkor ebben az esetben talán Németország eh, kellene, hogy legyen az illetékes hatóság, mert hogyha a belépés eh, helyét nézzük, akkor már ismét a Dublini rendszer, rendszert ismételjük meg. hiszen, és ez ugye nem ideális. Nos, ami a kétoldalú megállapodásokat illeti, azt hiszem, hogy ha egy általános rendszert hozunk létre, akkor egy megfelelő idő elteltével, tehát egy kellő mértékű átmeneti idő elteltével, amely keretében a tagállamok a harmadik országokkal való kapcsolatukat elmélyíthetik, illetve megfelelő módon kiktathatják ezeket a kétoldalú megállapodásokat. Szerintem ez kivitelezhető. Köszönöm szépen a szót, és hogyha megengedik, akkor a vízumkódexről kicsit később szólnék. Köszönöm. Mrs. Valero. Köszönöm szépen, Valero asszony. Livrana Puer. Eh, Köszönöm szépen. Azzal kezdem, hogy osztom Agiles kolléga agájait Agil, azzal kapcsolatban, ahogyan ezeket a kérdéseket kezeljük. Azt gondolom jó javaslat született. Itt abból indultak ki, hogy egyszerűbb rendszereket kín, kínálnak azon embereknek, akik számos országot látogatnak az Európán belül, és ezt gyakrabban teszik meg. Itt egy egyszerűsítésről volt szó valójában de úgy tűnik, hogy az előadó inkább a hátrányokat ragadta ki, mint sem az előnyöket. Nagyon nehéz számomra nyomon követni az előadó javaslatát. Egy sor módosítőt fogunk előterjeszteni, és igyekeznünk kell szerintem kompromisszumokat találni, bár őszintén szóval nem igen látok olyat, amit támogatni tudok az előadó javaslatából, Verzsel asszony. Euh, Először is elnézést kérek, hogy késve érkeztem. Nos, sajnos nem volt időm ott a főjelentését részletesen megvizsgálni, hiszen késve, késve kaptam meg, késve érkezett. Aguilar úr, illetve Szelő asszony megjegyzéseihez csatlakoznék. Szerintem itt ugye egy, egyrészt egy egyszerűsítésről van szó a mi szolgáltaink számára, illetve a kedvezményezettek számára is, és itt a, ott a fő javaslat az ellenkező irányba mutat. Lehet, hogy nem sikerült megfelelően azonosítani azokat, hogy kik kapjanak ilyen vízumot, de azért bizonyos logika, logika húzódik a háttérben. Meg kell nézni, a Schengeni zónán belül a szabad mozgás lehetőségét. Fel kell tenni a kérdést, hogy bízunk-e a Schengeni zónában, avagy, avagy sem. Én úgy gondolom, hogy nincs ellentmondás a két oldalú megállapodások, illetve a körutazói vízum lehetőségek között, hiszen mindegy bizonyos logikát követ, ezzel vagy egyetértünk, vagy nem. Dupré úr megjegyzése kicsit meglepett, például amikor Dublinra utalt, hiszen ami nem működik a Dublini rendszerben, az pontosan az, hogy nincs európai logika a háttérben, hanem a, a belépés országára összpontosítunk. Hát pontosan arról van szó, hogy több európai mércére, európai gondolkodásra kellene összpontosítanunk. Aztán véleményem szerint a vízum szűkítése ellentétes irányba hat a, a különböző európai intézmények, a parlament, a bizottság, illetve bizonyos kormányok akaratával, akik azt mondják, hogy a fiatalokat szeretnék saját országukba vonzani, a diplomásokat, de hogyha az ő mozgásukat korlátozzuk, akkor ugye az ellentétes eredményt érjük el. Hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk a fiatalok esetében, akik például ö, máshol kívánnak tanulni, illetve dolgozni, nagyon gyakran elkerülik ö, az Európai Uniót, és hát nem is olyan meglepő, hogy a kék kártya kudarc, hiszen hogyha nem változtatunk a logikánkon, akkor továbbra is ellentétes hatást érünk el, ellentétest ahhoz képest, mint amit hirdetünk. Tehát a beszédnek, a szavaknak és a tetteknek ugyanabba az irányba kellene mutatniuk. Jó, and, uh, Mrs. Köszönöm szépen, Stevens asszony. Parancsoljon. Stevens asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégak a humanitárius vízumokról szólva az előző ponthoz szeretnék visszanyúlni, és a kettőt együtt bemutatni. Örülök, hogy a hagyományos vízumok nem képesek teljes mértékben kielégíteni az elvárásokat. Az előadó meggyőződése, hogy biztonságos utat kell biztosítani a menekülő embereknek, amennyiben nemzetközi védelem alatt állnak, és egy Schengen vízum kiadása az egyik lehetőség, de szerintem van más lehetőség is, hogyha készek vagyunk arra, hogy megvizsgáljuk a menekülteket. Itt több száz, több ezer menekültről van szó, ezeket nagyon nehéz átvizsgálni, és erre kell időt szánni. Ez egy problémát jelent, inkább mint hogy megoldjon egy tényleges problémát. Most pedig azt gondolom, hogy a humanitárius vízumot külön eszközként kell kezelni, a Schengeni vízum kiadása nem lehet ebben az ügyben egy hosszú távú megoldása, amikor a humanitáris válságról beszélünk. Fontosnak tartom, hogy ezt még hozzátegyük. Köszönöm. Bimberg asszony. Köszönöm szépen kicsit késő van, a svéd miniszter itt, és egy néhány kérdésünk, kérdésem van a 17. ponttal kapcsolatban, de úgy hallottam, hogy befejezték, és nem tudom, vissza lehetett érni a 18. pont alatt erre. Amit most megkérdőjelezek az is, hogy ö, ö, olyan nagyszámú számú menekült bevándorló érkezik, hogy ezt hosszú távon nem tudjuk fenntartani. Nem meg kell te, látjuk, hogy milyen magas a fiatalok munkanélküliségé Görögországban, Spanyolországban, és akkor miért nyitjuk meg a határokat, és egy újabb versenyt generálunk a munkahelyekért. Szerintem ezt nem kéne megtennünk, és akkor egy ilyen ingatak határvédelmünk van Európában. E, végig gondolta az Európai Bizottság, hogy mi a teendő ebben a konkrét feladatban, hogyan tudjuk biztosítani, e, hogy ha az emberek, ha ide érkeznek, nem maradnak tovább, mint amennyire a vízumok szól. Ez egy nagy kérdés szerintem úgy gondolom, hogy ez a munkaerőpiacon további feszültségek vezet majd. Nem gondolom, hogy ez egy bölcs javaslat. A luxemburgi elnökség következik. Tisztelt elnök asszony, képviselő urak és hölgyek! A körutazói víza témájában, és lesz egy ilyen orientációs eszmecsere, és megpróbáljuk felgyorsítani majd az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat. Európai Bizottság, köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, illetve köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a munkáját, és minden hozzászólónak a megjegyzéseit. A bizottság üdvözli a jelentéstevő azon véleményét, mi szerint megoldást kell találnunk azon utazók számára, akik jogosan kívánnak a Schengeni zónán belül utazni. A bizottság egy kiegyensúlyozott javaslatot kíván vázolni, ezt a jogi hiátust kívánja áthidalni, és valóban gazdasági növekedést serkenteni ezáltal, statisztikával alátámasztva. a def- definíció szerint legalább 91 napon át a Schengeni térségben maradnának ezek a, az utazók. Ez azt jelenti, hogy már csak a lakhatásuk miatt is a gazdasági növekedést serkentenék. Véleményünk szerint az általunk kiszámított adatok megbízhatóak. Ezen kívül kritériumokat határozunk meg, illetve feltételeket, például annak érdekében, hogy az illegális bevándorlási kockázatot csökkentsük ezen kívül, ellenőrzéseket vezetünk be. Egy kiegyensúlyozott javaslatról van szó, véleményem szerint a biztonsági kérdések, illetve egyéb aggályokat, a bevándorlással kapcsolatos aggályokat figyelembe veszünk. Ami a javaslatot illeti, A bizottság úgy gondolja, hogy a módosítókban szereplő hatály túlságosan szűk, nagyon szigorúak a feltételek, és bizonyos esetekben nehéz, illetve akár lehetetlen lenne ezeket teljesíteni, például sportolók esetében, illetve bizonyos művészek esetében is ezen kívül más kategóriák kimaradnak ebből a hatáskörből, akik teljesen jogosan maradhatnának, vagy tartanak számon arra, hogy több mint 90 napon át tartózkodjanak az Európai Unión belül, például egyéni utazók, turisták, nyugdíjasok, ahogyan el is hangzott. Ezek közül vannak olyanok, akik, akik számára nem kötelező a vízum, minimális biztonsági kockázattal járnak, ahogy ez benne van a jelentés tervezetben is. Ami pedig a két oldalú megállapodásokat illeti, a bizottság kimondta, hogy a közös vízumpolitikával kapcsolatos szerződéssel ez nem kompatibilis, hiszen a jogbiztonság nem valósul meg, bizonytalanságot hoz létre, illetve szeretném tisztázni azt is. A bizottság nem kéri azt, hogy ezeket mondják föl, ezeket a kétoldalú megállapodásokat. Ezek továbbra is hatályban maradnának, hiszen bizonyos esetekben érvényesek maradnának. Az azonban, azt kérjük azonban, hogy a Schengeni térségben való tartózkodási időszakot pontosítsuk. Tehát közös szabályokat szeretnénk létrehozni minden ország számára, természetesen van egy átmeneti időszak, és úgy gondoljuk, hogy ez nem jelent problémát. Ez lenne a megfelelő jogi eszköz arra, hogy elejét vegyük a problémáknak. Nagyon röviden a dokumentumokról, az igazoló dokumentumokról. A bizottság már javaslatot tett arra, hogy a kérelmezőnek milyen dokumentumokat, háttérdokumentumokat kell benyújtani, például a, például az egész időszakra vonatkozóan bizonyítania kell a kérelmezőnek, hogyha, hogyha támogatásra szorul. Ami a tagállamokkal való konzultációt illeti, érdekes javaslat, a bizottság nem ellenzi az ilyen jellegű konzultációt, hogyha ez észszerű határidőn belül történik, a 30 nap itt azonban hosszúnak tűnik. Az előzetes konzultáció elve továbbra is érvényben maradna. Ezen kívül a szervező kategóriáját definiálni kívánjuk. Ez például nem alkalmazható ugye az egyéni utazókra, amely kategória benne van a bizottsági javaslatban. Ami a illetékes tagállam meghatározását illeti, érdekesek az erre vonatkozó javaslatok. Többen szóltak erről. A bizottság készen áll arra, hogy megvizsgálja ezt a módosítót és vélem, módosítójavaslatot, és véleményünk szerint észszerű kompromisszumot lehet kialakítani. ugyanígy a hosszabbításra vonatkozóan is valószínűleg sikerül kompromisszumot kialakítani. A körutazói vízumot kombinálhatjuk más vízumtípusokkal, illetve tartózkodási engedélyekkel, szerintünk azonban itt konkrétabb kritériumokat kell fölállítani. Tehát röviden ennyit a jelentéstervezetről. Köszönöm szépen még egyszer a jelentéstevőnek az elvégzett munkát. Here and uh, I would like to... Köszönöm szépen. Most fő úrnak szeretném megadni a szót összefoglalásra. Oui, merci, Madame la Présidente. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, megjegyzésekért, a hozzászólásokért, illetve a kérdésekért is, amelyek nagyon jól kiegészítik a körutazói vízummal foglalkozó eszmecserénket. Nagyon röviden szeretnék választ adni és emellett szeretném elmondani, hogy más keretekben jó lenne folytatni ezt a megbeszélést. Például a jelentéstevők ülésén, árnyék jelentéstevőkkel közös ülésén. Aguilar úr két témát vetett föl teljes joggal, egyrészt a turisták kérdését. Nos, úgy döntöttünk, hogy ezt a kategóriát nem tartjuk meg, illetve a hatáskörbe nem esnének bele. Nos, itt a visszaélések kockázata fölmerül, illetve a szabálytalan alkalmazás, a biztonsági kockázat, illetve az illegális bevándorlás kérdése mind, mind terítékre kerül. Nagyon nehéz olyan listát összeállítani, amely háttér dokumentumok segítségével a legtöbb tagállam aggáját elhárítaná, és ezt a félelmet bizony osztom, ezért úgy gondolom, hogy óvatossággal kell eljárnunk, és olyan kategóriákat kell meghatároznunk, amelyek jól definiálhatók, és ahogyan Gerard Döprétől is hallottuk, a megvalósítást követően mondjuk két évvel később mérleget vonhatunk, és megnézhetjük, hogy ezt a hatáskört bővítjük el, vagy sem. López Aguilar úr például a kutatók és a diákok, a tanulók kategóriáját is felvetette. Nos, itt az alapkérdést kell föltenni, mi a célunk? egy olyan vízumot kívánunk létrehozni, amely versenyre kell más vízumtípusokkal, és ezért zavart okoz a kérelmező, illetve a konzulátusok számára is, vagy pedig egy olyan vízumot kívánunk létrehozni, amely, amely segít a jól meghatározott kategóriákhoz tartozó emberek szabad mozgásában, illetve azt elősegíti. Nos, úgy gondolom, hogy eh, meghatározott kategóriák eh, ba tartozó emberek szabad mozgását kívánjuk ezzel elősegíteni. Gérard Depré jó pár témát fölvetett, ugye a diákok kérdését, az érvényesség határidejét, illetve az illetékes tagállam kérdését. Osztom a véleményét ezekben a kérdésekben. Ami a két oldalú megállapodásokat illeti, nos úgy gondolom, hogy a bizottság nak az illetékes tagállamokkal eszmecserét kellene folytatnia egy másik keretben, hiszen nem mindig tudjuk, hogy léteznek ilyen, ilyen megállapodások, nem tudjuk, hogy melyek az illetékes tagállamok, nem ismeretesek ezeknek a megállapodásoknak a tartalma, illetve nem tudjuk, hogy ez e, erre milyen hatást fejt ki egy rendelet, egy átfogóbb rendelet. Ahogyan ezt a bevezetőmben is elmondtam, Rozetto másik asszony biztonsági kérdéseket vetett föl, illetve ezzel kapcsolatos aggályokat, amelyeket teljes mértékben osztok osztom az elemzését. Valerú asszony egy másik logikát vetett fel. Valóban itt az általunk követett logika teljes mértékben eltér, ezt konstatálhatjuk. Tehát nagyon röviden, egy-két gondolatban így reagálnék az elhangzottakra, de természetesen, amennyiben a kollégák erre igényt tartanak, állok rendelkezésükre, hogy mélyrehatóbban megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen, emlékeztetném önöket, hogy a módosítók benyújtásának határideje szeptember 23-a, 12 óra, csak úgy, mint a vízumkódexre vonatkozó módosítók benyújtása esetében. Egy kicsit előre szaladtunk, de szerintem megkezdhetjük a következő téma tárgyalását. Nevezetesen az EULISA igazgatójának előadását. Most szeretném Krumdalkov urat felhívni, hogy foglaljon helyet a pulpituson, Okay. Okay. Then, dear colleagues, as you... Kedves kollégák, mint önök is tudják, hogy az intelligens határok csomagra vonatkozó jogalkotási munkát felfüggesztették. A döntés arról szól, hogy technikai tanulmányok készüljenek, ezekről ma itt már nálunk szó volt. A technikai tesztelést az EULISA végzi. Ezek a tesztek folyamatban vannak, és a jelentéstevőink Finországban ezt e, meg is látogatták. Júliusban megkaptuk az időközi jelentést a tesztekkel kapcsolatosan, és e, Garkov úr, e, az EULIZA igazgatója ezt fogja ma számunkra bemutatni. Először Garkov úrnak adom meg a szót, utána pedig az előadóknak és a bizottság többi tagjának. Gárkov úr, öné a szó. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim. Most is megtiszteltetésnek érzem, hogy itt lehetek a Libe szakbizottságban, és beszámolhatok egy ilyen fontos kezdeményezés haladásáról, mint az intelligens határokra vonatkozó kísérleti projektszakasz, van eh, egy PowerPoint prezentációm is, remélem, hogy majd látjuk a szlájdokat is. Úgyhogy kérem eh, a türelmüket és a figyelmüket néhány percre ebben a témában. Még mielőtt eh, a legfrissebb információkat megosztanám önökkel a projekttel kapcsolatosan, szeretném ismertetni összességében az intelligens határokra vonatkozó javaslatot, illetve a kísérleti projektet, a pilot projektet. Összességében, hogy a külső határokra vonatkozó pillanatfelvételt megmutassam, emlékeztetnék, hogy több mint 7000 kilométernyi szárazföldi határunk van, és több mint 42 ezer kilométernyi tengeri határ, 1800 körüli határállomással, évente körülbelül 700 millió átlépéssel számolunk, ezek közül 30 százalék vonatkozik harmadik országbeli állampolgára. 2015 és 30 között megkettőződnek majd az előrejelzések szerint ezek a számok, tehát egyre nagyobb úgymond a kereslet arra, hogy több határőrt vegyenek fel, vagy pedig az, a modern technológia eszközeivel tegyük hatékonyabbá a határvédelmet. Ez a célja ennek a projektnek, ez az utóbbi. És most kérem a következő ábrát. Ami az utazók élményét illeti, gyorsabb lesz a határátlépés reményeink szerint, és még mindig kérjük a következő ábrát, köszönöm. Három területen számítunk jó hatásokra az utazók élménye tekintetében, aztán hatékonyabb határellenőrzési folyamatok, és hogy jobban kihasználnánk a meglévő határ erőket a tagállamokban, illetve a belső biztonságra is jó hatással volna ez a projekt. Összességében így lehet kontextusba helyezni az intelligens határok kezdeményezést. Hogy a Pilot projekt mire vonatkozik, erre is emlékeztetnék, és természetesen majd az előrehaladásról is szeretnék beszámolni. A kísérleti projekt tehát önmagában egy széleskerű kezdeményezés, bár lehet, hogy más benyomást tesz, mert viszonylag rövid ideig tart, de ez a kezdeményezés az unió egészét lefedi, 11 tagállamot, ők támogatják a pilot projektet 17 különböző határállomáson. Ezek vesznek részt a tesztelésben. Ennek az oka egyszerű. A pilot projekt különböző szenáriókat, technológiákat tesztel, mind a három típusú átkelőnél, tengeren, szárazföldön és lég, légi úton, vagyis a repülőtereken, és átfogó információkat szeretnénk gyűjteni arról, hogy hogyan lehet jobban felhasználni a technológia adta lehetőségeket az intelligens határok kezdeményezés átfogó céljainak elérése érdekében. Ami az ütemezést illeti, a felkészülés már 2014. szeptemberében megkezdődött, februárig tartott, idén februárig, akkor zárultak le az előkészületek. A végrehajtás ténylegesen márciusban kezdődött el, nem sokára a végrehajtásra, a lezárásra kerül sor, és október-november időszakában az ügynökség elkészíti a e, végső jelentést, ez benyújtja a bizottságnak a delegációs megállapodás alapján, amit az ügynökség és a bizottság írt alá, és ami alapján a 3,1 millió eurót megkapta az ügynökség erre a feladatra. Ami a kísérleti projekt hatáját illeti, 13 komplex tesztesetet vizsgálunk, 109 konkrét kérdésre keresünk választ, ami 2014-es bizottsági tanulmányból merültek fel. Emellett 10 úgynevezett desk study-t, vagyis irodai tanulmányt is készítünk, amelyekhez nem kell feltétlenül technikai tesztelés, például a tartalék vagy vészhelyzeti eljárások, más szóval, hogy mit kell tennie a tagállamnak, hogyha nem áll rendelkezésre az intelligens határőrizeti rendszer. Ezek az elemek feltárásra kerülnek a projekt során, és most folyamatban vannak. A különböző tesztelési szakaszok eredményét majd összefoglaljuk a záró jelentésben. Emellett a kísérleti projekt technikai aspektusai mellett az alapjogi ügynökséggel is együttműködünk, hogy feltárjuk a hatást az alapvető jogok érvényesülésére, tehát a záró jelentés majd ezeket a szempontokat is taglalni fogja. Talán a legérdekesebb rész következik, legalábbis számomra ez a legizgalmasabb napi munkám részeként itt veszek részt a pilot projektben, hiszen most a végrehajtási szakasz végénél tartunk, tervek szerint szeptember végén zárul ez le. Most tovább lépnek, igen. Először is azt kell hangsúlyoznom, hogy a kísérleti projekt ütem terv szerint halad. Vannak technikai nehézségeink, vannak kihívások, amelyekre megoldást kell találnunk, de az ügynökség és a tagállamok akik részt vesznek a munkában, nagyon hatékonyan működnek együtt, és ezért tartjuk a határidőket, remélhetőleg a végrehajtási szakasz időben lezárul majd, és a zárójelentést is remélhetőleg határidőre be tudjuk adni. Ütemterv szerint tudtuk benyújtani a köztes jelentést, az időközi jelentést, ez fontos hangsúlyozni, és ebben is vannak nagyon érdekes megállapítások már, a technológia alkalmazásának hatásairól, már ami a projekt kísérleti szakaszában kipróbálásra került. Remélhetőleg a munkát tehát időben le tudjuk zárni. Hogyan áll a projekt az egyes helyszíneken? 11-en vesznek részt a projektben, 11 tagállam, 17 határállomáson. Látható ezen az ábrán, hogy hogyan állnak a tesztek, az a repülőtereken már a legtöbb szakasz már lezárult, Sárlorában és Frankfurtban még van némi tennivaló, de a többi már lezárult. Ami a szárazföldi határokat illeti, most folynak határállomásokon tesztek, előrehaladott állapotban vannak ezek, és a legtöbb eredményt, adatot már begyűjtöttük, ezek is valószínűleg időben lezárulnak, ugyanez vonatkozik a tengeri határokra, bizonyos teszteseteket például Moszkó vonatokon, illetve autóban utazó utasokra vonatkoztatunk. Minden esetre halad a projekt tervek szerint, itt a tesztkészek, tesztesetek szerint lebontva látjuk a haladást, nagyon komplexek ezek. Ez olyan információ, ami augusztus végéről származik, most szeptember közepénél tartunk. A végrehajtási ráta már magasabb ennél, 80%-nál is több, úgyhogy arra számítunk, hogy a munkát időben sikerül lezárni. Az eredmények előzetes jellegűek még, de már most nagyon érdekes megállapításokat tudunk levonni belőlük. Ami az időközi jelentést illeti, amit július közepén adott ki az ügynökség, mint már említettem, olyan megállapításokat tartalmaz ez, amelyek iránymutatást adnak arra nézve, hogy a technológiák alkalmazása milyen hatással járhat a határátlépés élményére és az eljárásra. Először is azt kell hangsúlyoznom, hogy nagyon magas szintű az új technológiák elfogadottsága, az új határ átlépési módszerek és az új határigazgatási módszerek tekintetében, mind az utasok, mind pedig a határőrök tekintetében. A gyűjtött adatok tekintetében 90% körüli az elfogadottság mértéke, a határőrök tekintetében pedig azt találtuk, hogy pozitívak a határőrök tapasztalatai az új technológiák tesztelése tekintetében. Azután egy fontos előzetes eredmény továbbá, ezt majd az utolsó, illetve záró jelentésben tovább bontjuk. A megbízhatóság, illetve a hatékonyság a biometrikus azonosítás vonatkozásában, illetve a határátlépés hatékonysága tekintetében. Az előzetes megállapítás az, hogy a négy új lenyomat, az arcfelismerési azonosítás minimális többlet idő igényel jár a jelenlegi eljáráshoz képest, ugyanakkor jelentősen megnöveli a biztonságot és a megbízhatóságot ez a módszer. Összességében tehát pozitív hatással vannak a határ átlépés élményére, mind az utasok szempontjából, mind a határőrök szempontjából, ezen, ezen tovább kell még dolgozni, amikor meg lesz minden adat, a következtetéseinket majd a zárójelentés tartalmazza. Ugyanakkor a kísérleti projekt igazi értéke nem csak az, hogy választ ad kérdéseinkre, hanem hogy feltár olyan területeket, ahol még nehézségek merülhetnek fel a végrehajtásban, az intelligens határigazgatási csomag végrehajtására gondolok. Az első következtetéseink az előzetes jelentésben ezek szerepelnek. Először is az ügynökség számára egyértelművé vált, hogy bizonyos határ igazgatási eljárások, például, hogy utazás közben a vonaton levennék az új lenyomatokat, illetve az iris eh, felismerés eh, autó vezetők esetében, ez még nem eléggé előre hajladott eh, ez a munka. Az előzetes megalapítások már azért iránymutatást adnak arra, hogy a technológiák hogyan tudják támogatni a határigazgatás hatékonyságát a jelenben és a jövőben. Nem akarok belebocsátkozni a technikai részletekbe, az előzetes jelentés már önmagában meglehetősen átfogó adatokkal szolgál. Szeretnék rámutatni a következő lépésekre. Mint említettem, a végrehajtási szakasz eh, szeptember végére lezárul. Azután eh, a tanulmányok, amelyek a további elemeket eh, elemzik, ez október közepére lezárul, a legtöbb tanulmány már nagyon jó szakaszban, jól előrehaladással jellemezhető. Minden esetre ezzel párhuzamosan az ügynökség dolgozik azon is, hogy kidolgozza a kísérleti projekt záró jelentését, ezt időben, november végére el fogjuk készíteni, és remélem, hogy majd ez hasznos rálátást ad arra, hogy milyen lehetőségei vannak az információs technológiának arra, hogy támogassa a határ őrizett hatékonyságát, és a jövőre nézve is iránymutatást ad a döntéshozóknak az intelligens határigazgatási javaslatra vonatkozó munkájukban. Köszönöm szépen a figyelmet! Uh, Köszönöm szépen a prezentációt az intelligens határok ügyében két előadónk van. Fajon asszony és Fajon asszony a második előadó nem tud jelen lenni a mai napon. Szipel asszony lesz az, aki helyette felvállalja azt a szerepet. Gezdemér úr az első. Köszönöm szépen. Nézzük a jelentést. Ezt jelentést, amit Karkov úrtól hallottunk ezzel kapcsolatban. Vannak némi fenntartásaink Fajon asszonyról is ezt mondhatom. Nem hiszem, hogy ez egy szerencsés gyakorlat a bizottságnak megnézzük most még egyszer, hogy hogyan is képzelik ott az intézményközi együttműködés keretét. Bizony már többször előfordult, hogy ez meglepett bennünket, és itt az Európai Parlament társ jogalkotói szerepét kérdezik meg. Június 26-án ezek persze nem hivatalos adatok, de, jun, de ismerjük őket. Június 26-án az Európai Bizottság a határok munkacsoportban bemutatott egy dokumentumot, ami egy nem hivatalos dokumentum volt. Az arról a lehetőségről volt szó, hogy egy gyorsított rendszert vezessenek be. Ezzel váltanák fel az RTP programot Ez, egy, ez az a tématerület, amiről Fajon asszony fog majd beszélni, de igazából amiről beszélni akartam az az, hogy a nem hivatalos dokumentumot nem kaptuk meg, nem juttatta el nekünk senki. Pedig ez komoly hatással lenne az intelligens határokkal foglalkozó dokumentumra. Ezért aztán szeretném elvárásként megfogalmazni, hogy egyenlő elbánást alkalmazzanak a két intézménnyel kapcsolatban. Együttes döntésről van szó, ezért mindkét intézménynek megfelelő információkra van szüksége. És egy ilyen bonyolult jogalkotói csomaggal másképp nem lehet haladni. Most nézzük meg a féle jelentést Köszönöm szépen a magyarázatokat igazgatónak. És amit az eu liza keretében csinálnak, az jó dolog, és hát pontról pontra információkat is kapunk, az is helyén van. A következő szakbozottsági ülésen majd beszámolok a júniusi finnországi látogatásunkról. Szeretném előre bocsátani, hogy ez egy hasznos látogatás volt, és köszönetet mondok a technikusoknak, a finnországi hatóságoknak, és elnökasszonynak, illetve a titkárságnak is itt a szakbizottságban. Nagyon óvatos lennék, amikor reagálok az időközi jelentésre, és kíváncsian várjuk a végeredményt. Szerintem az irány alapvetően helyes, és elmondhatjuk, hogy az intelligens határok rendszere technikai szempontból kialakítható, meg lehet ezt csinálni. A jelentés hosszú, és látjuk az első eredményeket az új lenyomatokkal, az iris felismeréssel, illetve a útlevelek azonnali közvetlen felismerése, és hát a megfelelő eszközök bódék kialakítása. Ezt persze, ha javasolni akarjuk, akkor a következtetések végleges formáját ki kell várnunk. Most azt hallottuk, hogy novemberben lehet a következtetésekkel számolni, és akkor majd meglátjuk, hogy mennyi ideig tart, amíg az adatok összeállnak. Amit már most látok a 180-190 oldalból az az, hogy ez milyen hatással jár a használókra, meglehetős nagy az elégedettség a, az tisztviselők körében, és különböző technikákat lehet alkalmazni, és felgyorsítja a munkát, oly módon, hogy nem jelentkeznek hátrányok az utasok számára sem a határátlépéskor. Tehát erről van szó, hogy a gyorsított határátlépést akarjuk erősíteni, és elemezni szeretnénk, hogy hogyan lehet ezt a legjobban megtenni. Ezzel párhuzamosan elemezni kellene azt is, véleményünk szerint, hogy hogyan tudjuk ezt a célt más másodlagos célokkal összhangba hozni a biztonsági erők, adatok, stb. A legfontosabb tehát eh, az eljárás gyorsasága, az eljárás minősége, illetve a meglévő rendszerekkel való interoperabilitás. Rakapor eh, e tekintetben szeretnék néhány kérdést feltenni. Csak négy nagyon gyors kérdést, és kérem Gárkov úr, hogy erre ezekre válaszoljon. Először is mik a legfontosabb okai annak, hogy meghibásodásokat tapasztaltak a különböző tesztekben, biztos, hogy van erre valamilyen ok, nekem vannak is információim erről. Másodszor, mi az oka annak, hogy bizonyos esetekben kudarcot vallott az úgynevezett passzív azonosítás. A biometriával kapcsolatosan az első eredmények alapján el lehet -e dönteni, hogy a kombinált használata a különböző technológiáknak, mint például az arcfelismerés vagy az ELIS elemzés jó eredményeket ad-e. Végül pedig a végső változatban a kísérleti projekte kapcsolatos jelentésben. E, ennek az első változatát tehát novemberben fogják benyújtani. hiszen ez dönti el, hogy időben tudunk-e lépni, vagy pedig e, ez késleteti a jogalkotási kezdeményezés benyújtását. Köszönöm. Thank you. <clears throat> And now it's time for uh, Mrs. Sip. Köszönöm szépen. Fajon asszony, helyett Szipasszony következik. Köszönöm szépen. Sajnos a jelentéstevőnk nem tudott eljönni ma, ezért egy-két gondolatra szeretnék csak kitérni. Úgy tűnik pillanatnyilag, hogy ideiglenes állapotot tükröz ez a jelentés, és eredményeket nem lehet levonni és az eredmények is csak egy részét adják annak, amit elvártunk volna. Tulajdonképpen az eredmények a különböző opciókat nem fedik le, és tesztelt technológiákról sem számol be igazán. Fajon hogy mindennek előtt szeretné megtudni, hogy konkrétan milyen tapasztalatokat szereztek azok az utasok, akik a részt vettek különböző technikai lehetőségek ideiglenes eredményekhez vezettek. Nagyon érdekes megtudni, hogy a verifikációval kapcsolatos minőségi elvárásokat nem érték el, de igazából nem, ért, nem derült ki, hogy ez milyen hatással jár. Egy sor korlátozással szembesültek a kioszk alkalmazása során. Ez egy prioritást élvező dolog a bizottság részéről, de a biztonsággal, a felhasználó barátsággal és a hozzáférhetőséggel, megvalósíthatósággal kapcsolatos kételyek is felmerülnek a jelentésben. További munkára van szükség az EU LISA és a bizottság oldalán, és egy személyes megjegyzést engedjenek még meg. A kísérleti projekt majdnem kész. Miért nem látunk a mai napon világos ajánlásokat, amelyeket a jelentésből vezettek volna le, és el tudnák mondani, hogy a kísérleti projekt mibe került. Mielőtt a válaszokat megkapnánk, Verzsát asszony, parancsoljon. Oui, merci. Köszönöm szépen. Először is hadd mondjam el, hogy Déltemére úr által elmondottakkal egyetértek az Európai Parlamenttel kapcsolatos eljárásra utalok. Nagyon sok problémát okozott már a kísérleti projekt, és és nagy meglepetés számunkra az, hogy vannak még ugye projektek, a folyamatban levő projektek, és a parlamentet nem támogat, nem tájékoztatják megfelelően, közvetett módon tájékozódik a jelentéstevő, és ezt nem tartom kielégítőnek Szerintem a bizottságnak a Lisszaboni szerződés kitételeinek eléget eleket kell tenni, méghozzá hatékonyabban, azaz tájékoztatni kell a parlamentet. Mindemellett, anélkül, hogy megkérdélezném az elvégzett munka minőségét, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit skeptikus vagyok a, e-, ezen jelentés következményeit illetően. Bár ö, ami a projekt mértékét illeti, ugye voltak kísérleti projektek, de ezt nem tartom kellő mértékűnek, nem tartom kielégítőnek, hiszen csak a technikai kérdéseket teszteljük, ez a, ez a problematika, a problémakör pedig nem technikai jellegű. Örömmel hallom, hogy hogyha jól értettem, az iris diagnosztikát sikerült külön kezelni, és megfelelő azonosítási rendszert használunk, azonban attól tartok, ahogyan már mondtam, hogy technikai jellegű ez a tanulmány, ez a kutatás. Továbbra is fontos a személyes, a személyes adatok ellenőrzése, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez továbbra is egy kulcskérdés, amelynek a kezelése egyáltalán nem költségmentes vannak ellentmondások, egy olyan időszakot élünk, ahol csak a költségvetési megszorítások folynak a csapból is. Nos, mégis azt látjuk, hogy egy olyan projekt folyik, amely igazából nem hatékony, vagy nem bizonyította a hatékonyságát, és mégis mintegy 1 milliárd euró a költsége. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy jobb lenne, hogyha egy milliárd eurót a tengeri mentésekre, menekültek mentésére fordítanánk. Tudni szeretném tehát, hogy ennek az új projektnek mi a hatása, összevetve a kísérleti projekttel, tehát ugye itt a célkitűzés megváltoztatására utalok, illetve sikerült-e integrálni ezt a megközelítést a jelenlegi tesztbe, és ezen kívül ismét szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Parlamentet jobban kellene tájékoztatni. Uh, Mrs. Wikström. Wikström asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációt. Ez egy olyan téma, amelyet már hosszabb ideje követünk és sehogy sem kérdőjelezem meg a jó szándékot a projekt kapcsán, de vannak aggájaink a nagy kiadások miatt, és tényleg jól költöttük el, vagy költötték el ezt a pénzt az EU, napjaink EU-jában. Emlékeztetni és ismételni szeretném, amit az előadó Diaz de Mére úr mondott, és hát tudom, hogy Tanya Fajon véleménye mi ezzel kapcsolatban. Ez nem igazán segít sem az előadóknak szerencsére. Itt vannak, szerencsére itt van Fajon asszony és Diaz de miért úr jó csapatot alkot, és alaposan megvizsgálták az árnyék előadók felvetéseit, aggájait, de ez egy olyan ügy, olyan téma, amit szerintem um, rossz példaként lehet említeni az intézmény közi együttműködés során. Egy nagyon rossz példa, mert információt nem osztottak meg velünk, megfelelően kiszivárgott az információ, ezeket úgy lehetett összecsippegetni, ez bizony a bizalmatlanság ördögi körét erősíti az intézmények között. Azt hiszem le kell vonni a következtetéseket. Ez alapján szeretném megismételni. Tehát nem hiszem, hogy ebben a teremben van olyas valaki, aki megkérdőjelezni a jó szándékot, de az a letke, amit ebből le kell vonni, a következtetés, az az, hogy mi többet ezt nem fogadjuk el így. Az Európai Parlament információt kell, hogy kapjon mindenek előtt az előadók, a társ előadók, méghozzá átlátható módon kell megkapni az információt. Nem lehet az, hogy kiszivárogtatott információkat, vagy véletlenül összeszedett információkat használjanak fel. Ez elfogadhatatlan aggájaink vannak, ezt ön is látja, és nyilvánvalóan további kérdéseink is vannak, majd felvetjük ezeket, de egyelőre örülünk a jó szándéknak, de arra kérem, hogy az üzenetet megfelelően fogadja, amit ma küld a bizottság önnek. Itt az ideje a válaszoknak, Gárkov úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon Értem, hogy miért fordulnak ilyen érdeklődéssel az a munkája felé. Sorban válaszolok a kérdésekre. Először is köszönöm szépen, hogy ilyen nagyra értékelik az ügynökség munkáját. Fajon asszony és Libe bizottság mindenkit biztosítok arról, hogy a lehető legátfogóbb válaszokat próbálunk a feltett kérdésekre adni. Ami azt illeti, hogy bizonyos teszek miért végződtek kudarccal. Én nem nevezem kudarcnak egyik tesztünket sem, de az, egy, de az az igazság, hogy vannak bizonyos tesztek, amelyek nagyon specifikusak voltak, aki a meglevő technológiákat használtuk fel, használtuk fel erre a célra, ezeket nem feltétlenül erre tervezték. És mint említettem, több teszt esetben nagyon nagy a szintje az elfogadottságnak az új technológiák tekintetében. Most persze egy köztes eredményről beszélünk, és egy köztes jelentésről. Nem tudtuk még begyújtani az összes szükséges tesztadatot. Tehát a köztes reportból úgy tűnhet az időközi jelentésből, hogy bizonyos tesztek nem sikerültek de ez nem feltétlenül így van, hanem eh, vannak ez helyzetek, amikor még nincsenek meg az adatok. Tehát amikor az összes adat majd rendelkezésre áll, és lezárjuk a projektet és a tesztelést, akkor lesznek majd megbízhető, megbízhatóak az adatok, és akkor tudjuk eldönteni, hogy siker vagy kudarc volt egy teszt eh, eredménye. Sok esetben az iparák képviselőivel eh, dolgoztak együtt az ügynökség képviselői, olyan piaci szereplőkre gondolok, akik a biometrikus azonosítókat fejleszték, tehát a rendelkezésre álló technológia nem mindig felelt meg a követelményeknek. Minden esetre egy mintán dolgoztunk, és amikor meg lesznek a végleges eredmények és a végleges jelentés, akkor tudunk ajánlásokat tenni egy-egy megközelítés vagy technológia elem megvalósíthatóságára és használhatóságára. Ahol nem volt sikeres a teszt, azt majd tudomásul kell vennünk. A biometrikus azonosító technológiáknak melyik a legjobb kombinációja? Előzetesek még az eredményeink, de bizonyos tesztek arra mutatnak, hogy bizonyos kombinációk nem feltétlenül jobban, működnek, mint mások, hanem gyorsabban működnek, és jobban elősegítik az eljárás lebonyolítását, tehát végső soron majd a jelentés alapján döntést kell hoznunk arról, hogy mely megoldásokat alkalmazunk majd véglegesen az intelligens határcsomagban, korai még végleges következtetéseket levonni az azonosítás legjobb kombinációja tekintetében, és az záró jelentéssel kapcsolatosan az ügynökség sokat dolgozik azon, hogy időben elkészüljön a jelentés. Meggyőződésünk, hogy ez így is lesz. Novemberben ütemterv szerint ez rendelkezésre áll majd, és majd az intelligens határcsomag tekintetében, és a döntéshozóknak további információt és döntési megfontolási alapot szolgáltat majd. Fajon asszony, valóban én is értem az aggájait, különösen ami a beruházásokat illeti az intelligens határcsomag esetében, Meggyőződésem, hogy erő jelentés egyértelmű iránymutatást ad majd, és válaszokat arra nézve, hogy milyen kapacitásai vannak a technológiáknak, amelyeket most eh, tesztelünk, és hogyan eh, tudják ezek támogatni a jobb utasélményt, illetve az határigazgatási folyamatok jobb kezelését. Ami az eljárásokat illetve a költségvetést, az ügynökség és a bizottság közötti megállapodásban 3,5 millió euróról volt szó, de ez a pénz nem került teljes mértékben felhasználásra. Az ügynökség megpróbált optimalizálni lehetőség szerint a kiadások terén, hiszen már az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások kezdetén és a tagállamokkal folytatott tárgyalások kezdetén egyértelműen kiderült, hogy a kísérleti projekttel kapcsolatos elképzelések ambiciózusabbak, mint amit a költségvetésből meg tudunk valósítani. Nincsenek nálam a pontos adatok, de nagyjából 2,3 millióba kerültek a kísérleti projekt szakaszai, ami tagállami hozzájárulásokból adódott össze és az ügynökség forrásaiból. A zárójelentésben a költségvetést és a pénzfelhasználást is részletesen elemezzük majd. Ami azt a kérdést illeti, hogy az új javaslat, hogy a, amit a bizottság tett, az úgynevezett fast lane for all, vagyis hogy a mindenki számára gyors folyosós megoldást alkalmazzuk-e, én azt mondom, hogy nem. Azért, mert amikor kidolgoztuk ennek a, a kísérleti projektnek a körét, témakörét, témakörét, akkor ez a javaslat még nem volt az asztalon. A tanácssal és az Európai Parlamenttel egyeztettünk a témákról, hogyha ezt is meg kell vizsgálni, akkor ezt külön kell megtenni. Jelen pillanatban ez nem volt témája a pil- pilot projektnek. Wikström asszony, Valóban megértem az agájait, ugyanakkor meggyőződésem, hogy a zárójelentés választ ad majd sok kérdésükre, ideértve a hatékonyságot, illetve a beruházás és a hozzáadott értéki közötti egyensúlyt a megvalósítás nyomán. Köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy választattam a kérdéseikre. Köszönöm. Akkor ezek szerint ki kell várnunk a november végi jelentést. like to ask Mr. Rosenberg from the European Commission for, the, uh, for an update on the... Kérem az Európai Bizottság uh, képviselőjét, hogy az új uh, jogalkotási javaslatokkal kapcsolatosan uh, számoljon be a legfrissebb fejleményekről. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit. Először is én is az Európai Bizottság nevében szeretnék hangot adni annak, hogy elégedettek vagyunk azzal, hogy az EULISA hogyan folytatta le a kísérleti projektet. Úgy véljük, hogy igen, professzionálisan, szakszerűen zajlott ez, és az ütemterv szerint az eredmények rendelkezésre állnak időben, és úgy, hogy ebből már hasznos munkát tudunk elindítani. Az előzetes következtetések, amelyeket Gárkov úr említett, már abban hasznosak, hogy tovább folytassuk az eszmecserét a bizottság berkein belül, a parlamenttel és a tagállamokkal egyaránt. Hogy hogyan is állunk ezzel a folyamattal? Jó ideje tárgyaltunk utoljára az intelligens határokról, Legutóbb eh, június 9-én eh, Avromopoulos eh, biztos beszélt Strasbourgban a plenáris ülés előtt a javaslatról, ennek az elemeiről, ennek az előkészítéséről, az új javaslatokról, és ő is elmondta, hogy 2016 elején kerül majd a társjogalkotók elé a tervezet. Jelen pillanatban a belügyminiszterek tanácskoznak. Arra nézve, hogy hogyan tudunk az gyakran migrációs vagy menekült válságnak nevezett jelensége szemben lépni, intézkedni, és javaslatok születnek a külső határokkal kapcsolatosan 2015 végéig ez a cél. Tehát most most következtetés tervezeteket vizsgálunk, de lehet, hogy ezek hamarosan miniszteri következtetések is lesznek, tanácskövetkeztetések a külső határok kezelésével kapcsolatosan 2015 végéig. Ez a csomag az intelligens határokra vonatkozó javaslatokat is tartalmazza majd de ezt még ellenőrizni kell, hogy ezt megerősítik-e, illetve hogy ez hogyan működik majd gyakorlati szinten, hogy ez kivételezhető-e, hogy ezt össze lehet-e fésülni az Euró, EULIZA eredményeivel a tesztelésről, de van olyan lehetőség, hogy fel kell gyorsítani az intelligens határ igazgatási csomag tárgyalását, és a javaslatot évvégéig el kell készíteni. Június óta ennyi a legfontosabb új fejlemény, hiszen akkor 2016-ról volt szó. Hogy mit tartalmaznak majd ezek a javaslatok. Önök is látták a hatástanulmány keretében elkészült úti tervet, ez júniusban került közlésre. Ekkor bocsátották észrevételezésre, és azt látjuk, hogy öt nagy kérdésre összpontosít a hatástanulmány. Az első a rendszer architektúrája, a második a biometriai megoldások, amelyeket használnak majd. Erről már hallottunk néhány jelzést ma, hogy például tíz a tíz új lenyomatos módszer nem valószínű, hogy teret nyer majd, nagyon időigényes, tehát ennél valószínűleg egy egyszerűbb megoldás lesz. A harmadik a határátlépés elősegítése, gyorsítása, illetve ott van a kérdés az RTP, a regisztrált utazók programjának opciója, ennek egy light verziója, a egy webalapú alkalmazás, ez második opcióként szerepel a tanulmányban, illetve az az elképzelés, hogy ne legyen RTP, hanem folyamat gyorsítókat iktassunk be, önkiszolgáló kioszkokat például. Néhányan említették önök is azt a felvetést az adott harmadik opcióval kapcsolatosan, a gyorsító elemekkel kapcsolatosan, hogy ezek kerüljenek a parlament elé. Mi is szeretnénk, hogyha önökkel vitát folytathatnánk ezekről, például egy technikai munkacsoportülésen, ahogyan más témákban is megtettük már tavaly. Minden esetre ezzel a szubopcióval, alopcióval kapcsolatosan, amelyek szerepelnek egyébként a júniusban nyilvánosságra hozott tuti tervben, annyit érdemes tudni, hogy a tanács vonatkozó munkacsoportja kérte a további magyarázatot ezzel az opcióval kapcsolatosan. Ezt a júniusi ülésen kérték, elvégeztük a munkát, és készítettünk egy nem hivatalos dokumentumot is augusztusban. Ezt tavaly, illetve múlt hét csütörtökön tárgyalták a tagállamok ebben a munkacsoportban, és terveink szerint ezt majd önök rendelkezésére is bocsátjuk további vitára. Ez egy nem hivatalos dokumentum, egy non-paper, ami ezt az al opciót magyarázza a hatástanulmányból. Ez alapján tudunk majd dolgozni, amikor később eh, az év során vagy 2016 elején megtesszük a javaslatainkat. A negyedik fejezés az adatmegőrzési időszak, ez nagy politikai kérdés, a hatástanulmányban is szóba került. Az ötödik eh, kérdéskör a rendészeti hatóságok adathozzáférése a rendszerben. Ez az öt nagy kérdéskör merült fel, és mint említettem, ez lesz majd a hatástanulmány gerince is. Aztán van még egy elem, amit említeni szeretnék, a nyilvános konzultáció elindítása. Július 29-én megindult ez a bizottság weboldalán, október végéig lehet visszajelzéseket adni az külföldi EU delegációinkat kértük, hogy gyűjtsenek véleményeket ezzel kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy a harmadik országok kormánya is megismerjék ezt a kezdeményezést, hiszen rájuk fog vonatkozni az ő állampolgáraikra, és az ő véleményüket is figyelembe szeretnénk venni a konzultációban. Az alapjogi ügynökséget is felkértük, hogy saját közreműködőiket, például a civil társadalom képviselőit elsősorban az ő véleményüket is kérjék ki a témában, ez EULIZA igazgató testületét is felkértük a javaslatadásra, és szeretnénk ezt a szakbizottságot is felkérni, hogy nyilvánítson véleményt a nyilvános konzultációban az ott ismertetett részletes kérdésekben. Végül még azt szeretném említeni, hogy különböző célzott találkozókat tartottunk érdekeltekkel, az iparág képviselőivel, légitársaságokkal, tengeri szállítótársaságokkal, a civil társadalom vagy a rendészeti szervek képviselőivel, illetve a jogvédőszervezetekkel is. További technikai találkozókat tervezünk a következő időszakban, különböző témákban, amelyeket vizsgálunk most a hatástanulmány összefüggésében. Ez folytatódni fog tehát ez a munka, és erre szükségünk is van, ahogyan elmondtuk korábban, ahhoz, hogy teljes legyen a hatásértékelés, ami alátámasztja ezt a komplex javaslatot, ami most dolgozunk. És mint korábban tettük, a továbbiakban is azt szeretnénk, hogyha volna időnk, tudnánk időszakítani arra, hogy a parlamenttel is egyeztessünk ezekről a kérdésekről, amikor erre meghívást kapunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a magyarázatokat. Diezemére úr, kívánni még reagálni erre a végén? Nagyon röviden, elnök asszony. 70 nap eltelt már 26-a eh, óta. Rosenberg úrnak eh, szeretném elismerni a teljesítményét már, ami a nem hivatalos dokumentum elkészítését illeti. Morales úr eh, és jó magam is tiltakozó levelet intéztünk ebben a kérdésben a bizottsághoz. Ez időben egyetes, egybeesett a határvédelmi csoport 26. ülésével az úgynevezett nem hivatalos dokumentum no paper non-paper a harmadik opcióval kapcsolatosan az úgynevezett kioszkokkal összefüggésben nagyon jó időben jött. Minden esetre ennyit szeretem volna csak elmondani. Köszönöm a megjelenését és a segítségét. Köszönöm a szót. Mrs. Sipel. Sipel asszony. Nagyon röviden reagálok. Teljesen egyetértek abban a pontban, hogyha egy intézmény kap információt, akkor nekünk is meg kell kapnunk azt, és szeretném elmondani, hogy az előadók egyetértettek abban, hogy küldenek egy levelet egyébként az elnök asszonynal. Koordinátorok ülésén erről szó lesz, és szerintem ebből nem lesz probléma, és az összes frakció egyetért abban, hogy gyorsan elküldjük ezt a bizonyos levelet. Köszönöm szépen. Köszönöm az ülést. Úgy gondolom, most befejezhetjük egy kicsit korábban az ülésünket a mai napon. Ne felejtsék el, hogy holnap szükség lesz a szavazókártyákra. Köszönöm, mondja az elnök.